Well, welcome Hölgyeim és uraim, kérem foglaljanak helyet. Immediately. I will continue in, in Italian, if you allow. Ha megengedik, akkor anyanyelvemen olaszul folytatom. Allora. Kérem mindenki vegye fel a fejhallgatóját, hogy ha nem tud olaszul. Szeretnénk kösz... szeretném köszönteni a vendégeinket, illetve a, azon képviselőtársaimat, akik itt vannak a mai délután során. Nagyon fontos esemény ez a mai, kiváló lehetőség is. Remélhetőleg az elkövetkező hónapokban a Kulturális Szakbizottságban tudjuk majd folytatni ezt a megkezdett stratégiát, és az Európai Bizottsággal, illetve a soros elnökséggel, a jellegi eh, lett, illetve az azt követő Luxemburg elnökséggel, hiszen ez nem egy olyan téma, amit most egyszer tárgyalunk, és aztán lezárhatjuk, nyilván ez folyamatos nyomonkövetést igényel. Az újító jellegű oktatás eh, a új oktatási módszerek a digitális korszakban ez a mai meghallgatásunk témája. Köszönöm Anna Mariának és mindazoknak, akik részt vettek ennek a nyilvános meghallgatásnak. A megszervezésében azt hiszem, hogy az egész titkárságunknak hálával tartozunk emiatt. A politikai frakciók mindegyike támogatta ezt a javaslatot, már csak azért is, mert illeszkedik a kulturális és oktatásügyi szakbizottság stratégiájába ez a mai esemény a digitális környezet, és nem csak a digitális technológiára gondolok, hanem a minket körülbelül digitális környezetre, az oktatás ügyben is igazi um, forradalmi változásokat hoz, vagy kell, hogy hozzon, hiszen nem tudjuk kikerülni az új technológiákat, arra nem is beszélve, hogy a tudás és az ismeretek teljesen új típusai jelennek meg, ezért az oktatásnak, a tanítási gyakorlatnak is tükröznie kell ezt, a mindennapi tantermi gyakorlatnak is meg kell változni annak érdekében, hogy letükrözze, leképezze a körülöttünk lévő világ változásait. Ebben a folyamatban Európának aktívabb szerepet kell játszani az oktatáspolitikán keresztül annak érdekében, hogy megteremtsük a feltételeket ahhoz, hogy ez minél gyorsabban, minél zöggenőmentesebben lezajló folyamat legyen. Az európai oktatás világa, az iskola világa Európában, hát talán elmondhatjuk, hogy bizony igen keveset változott az elmúlt években, évtizedekben. Az európai diákok 65%-a 65%-át olyan tanárok oktatják, akiknek semmiféle digitális gyakorlata nincsen, az általános, iskolái, általános iskolások közel fele nem rendelkezik megfelelő digitális eszközökkel, digitális könyveket, játékokat nem használ. A fiatalok 70%-a nem rendelkezik valóban hasznos digitális ismeretekkel, bár azt látjuk, hogy minden napokban használják a digitális technológiát, mégis azt látjuk, hogy ebből az igazán eh, hadra fogható ismeretek igencsak kis arányt képeznek. Nem csak a családoknak, a családi háttérnek, hanem az oktatás világának is tükröznie kell ezt a változó környezetet. Nekünk szakpolitika formálóknak itt az Európai Parlamentben az a felelősségünk, hogy a stratégiai opciókat megvizsgálva megteremtsük a lehetőségeket ahhoz, hogy ez a digitális, a társadalom digitális megosztottsága ez csökkenjen, hogy az internetbe bekapcsolt tanterem, a Connected Classroom valóságá váljon Európában. Ehhez azt is látnunk, értenünk kell, hogy a tanulás és a, és a tanítás módszertana is változik a legfrissebb technológiák tükrében. Nagyon fontos azt látni érteni, hogy a különböző oktatási kontextusokban hogyan valósulnak meg leghatékonyabban ezek az új technik, technológiák mondanom sem kell, hogy mindennapokban érinti az embereket, nem csak a diákokat, de főként őket az, hogy a digitális állampolgárságot, vagy digitális állampolgársági ismereteket hogyan tudjuk terjeszteni. Az e-student, az elektronikus diákigazolvány például az ifjúsági fórum egyik javaslata volt, hol fontos része lehetne annak, hogy egy ilyen e, elektronikus európai ifjúság és diákság kialakulhasson. Ez természetesen ez összefügg a képzés, szakképzéssel, a, a munkaerő világában szükséges ismeretekkel. Tehát láthatjuk, hogy ez nem csak oktatás oktatáspolitikai kérdés, hanem munkaügyi, foglalkoztatási kérdés is. Ezért próbáltuk az illetékes igazgatóságokat is becsatornázni ebbe a folyamatba, mert ez, megmondom őszintén, eh, számunkra egy nagyon fontos, hogy egyértelmű üzenetet próbálunk ezzel kommunikálni, azt, hogy az oktatási, oktatási és eh, kulturális szakbizottság, tehát a kulturális és oktatási szakbizottság megpróbálja megpróbál mint egy közvetítő szerepet játszani abban, hogy ezeket a különböző szereplőket egy asztalhoz ültessük, hogy együtt az európai intézmények részéről együtt aktívan formáljuk az európai oktatáspolitika jövőjét, mikéntjét. Szeretném a szakértőinket bemutatni, kezdeném az elsővel. Che viene dalla eh, Köszönöm, Helsinki Egyetemről, Finnországból érkezett hozzánk, üdvözöljük, köszönöm. Vincent Cho del Dipartimento di Leadership Educativa e Istruzione Superiore del Boston College. Boston College részéről pedig eh, Vincent Cho eh, Amerikából érkezett. Köszönjük, hogy eh, megtisztel minket jelenlétűvel. Tehát Kirsti Lonka, tehát Helsinkiből, Vincent Cho Bostonból. Arci Holla, aki főtitkár az Európai Műhold Működtető Szövetségnek, az Európai Ürügynökség részéről Magali Vessier, aztán Giovanni Biondi, aki az Európai Iskola Hálózat elnöke, amely 30 országot és több tízezer iskolát fog egybe. Eddigi tapasztalataikat tanárok gyakorlati tapasztalatait fogja, minden igaz velünk megosztani. Őt követi majd. Körülbelül másfél a két főigazgatónk, a két főigazgató, Európai Bizottság két életékes főigazgatóságától. Ha jól számolom, akkor másfél, bocsánat, kettő és fél óránk van erre az egészre. A fő meghívott két első előadónk negyed órát kap, aztán lesznek kérdések és válaszok, aztán a szakértőknek adom meg a szót, ők kapnak majd 10-10 percre szót, és aztán megint kérdések és válaszok következnek. Még annyit hozzáfűznék, hogy mielőtt a kérdez felelek eh, elindulna, az elmúlt pár napban eldöntöttünk a kommunikációs igazgatósággal, hogy egy kicsit interaktívabbá tesszük ezt, megpróbáltuk a szociális média világát is becsatornázni. A legfontosabb kérdéseket remélhetőleg a kérdezfelelek eh, részben eh, neki, a meghívott vendégeinknek tudjuk majd szegezni. Köztilomkának adom meg tehát elsőként a szót. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Parancsön a szót. ladies and gentlemen, good afternoon. It's a... Jó napot kívánok! Nagy megtiszteltetés és öröm számomra az, hogy itt lehetek, és beszélhetek az EU előtt. Az volt a feladatom, hogy a digitális időszak iskolájáról, oktatásáról beszéljek. Az euról nem sokat tudok, így a finn helyzetből indulok ki, de eléggé futurista a megközelítésem. Nincs mindenről tudományos bizonyítékunk, de inkább ez egy előretekintő dokumentum, amely a tudományos kutatásokra alapoz. Először szeretnék néhány problémát felvetni, szeretnék beszélni a 21. századi képességekről, utána pedig a digitális nomádokról szeretnék beszélni, kik ezek, stb. Az egyik nagyon fontos dolog, amely előfordul az iskolákkal kapcsolatban, az az, hogy a tanulók általában csak a komputer előtt ülnek, és nem sportolnak, tehát aggódnak az egészségügyi gondok miatt, de számunkra nagyon fontosak Finnországban a, a szabad játék, a, a kézművesség, kreativitás, hogyan lehet ezt beilleszteni az oktatásba. Ezen kívül szeretnék egy rövid videót is megmutatni arról, hogy hogyan működik ez, mert nagyon nehéz erről beszélni, jobb ezt megmutatni inkább. Szeretném ezért megmutatni inkább azt, hogyan működik ez. Úgy gondolom, hogy nem a technológiával van a probléma, hanem az az, hogy egyre inkább kevésbé kötődnek az iskolához, egyre inkább nagyobb a kiégés az iskola kapcsán. A kérdés az az, hogy hogyan lehet innovatív munkakultúrákat létrehozni. Meg kell vizsgálni azt, hogy a mi munkakultúránk mennyire innovatív. Van az a kultúra, amiben mi felnőttünk, másik oldalon pedig az látható, hogy milyen fajta új szociális, digitális formái lehetnek a részvételnek, amely tipikus egyébként a fiatal generációra. Tehát amire szükségünk van, az az, hogy kreatív, innovatív EU állampolgárok jöjjenek létre, akik az összetett problémákkal is meg tudnak birkózni csapatokban. Ezért kell, azért van szükség különböző technológiákra, amelyek alátámasztják ezeket a tevékenységeket. A tudás, gyakorlati tudás nagyon fontos. Ez nagyon fontos, én ezt például személyesen gyakorlom, de de a szociális szempontból ez nem fontos, ezt nem osztom meg a kollégáimmal. És ahogy mondtam, egyre inkább csökken az iskolai részvétel, és kutatások azt mutatják, hogy a középiskolában kezdődő iskolai kiégés 20 év múlva esetlegesen egy igazi burnoutot, kiégést okozhat a munkahelyen. Tehát elég hamar kezdődik már ez a folyamat. Tehát a kérdés az az, hogy elidegenítjük-e a hagyományainkat, gyakorlatainkkal a gyerekeket az iskolától. Finnországban a 2016-os terveket készítjük elő, ezeket majd végrehajtják az iskolákban. A gondolkodási képességek, a tanulás képességének megtanulása, ez fontos. Fontosak a kulturális kompetenciák, a kommunikációs képességek, az önkifejezés képessége, vagy az, hogy magukról tudjanak gondoskodni a, a tanulók, vagy például a többszintű írás, olvasás képesség, ez azt jelenti, hogy mennyire képesek például a szociális médiában eligazodni, a telekommunikációs kompetenciák csak ezután következnek, mert először tudni kell azt, hogy mit kívánunk tenni ezekkel a dolgokkal, hogyan kívánjuk ezeket bevonni, és utolsó sorban pedig a, a munkaképességek és a vállalkozó kedv. Ez is nagyon fontos, hogyha új lehetőségeket és új gazdasági jólétet szeretnénk elérni. Tehát ez lesz majd az új nemzeti tanterv része. A kultúra nagy részét a baby boomerek, a, az X generáció, ami az én generációm is, hozta létre. A rádió veszélyes volt, állítólag megszöntette az olvasást, a tévénézést is veszélyesnek tartották, viszont a, a technológiák egyre inkább növekednek. Az idősebb lányom már az Y generációhoz tartozik, 91-ben született, digitális kamerákhoz, DVD-khez van szokva. A 95, 95-ben született lányom viszont már digitális nomádnak tekinthető. A digitális nati, natívok, akik már, akik már ezzel születtek a digitális kérdésekkel, nagyon sok dolgot meg egyszerre elvégezni, ők már csetelnek, komputeres játékokat játszanak, a szociális médiában részt vesznek, állandóan online módban vannak, és mindig a mobil eszközeikkel vannak elfoglalni. És amikor az iskolában offline kell lenniük 7 órán keresztül, ez nagyon hosszú idő számukra. Tehát szociális digitális forradalomról beszélünk, és ilyenkor arra gondolunk, hogy az internet, a szociális média, a közösségi média, ezek az eszközök hogyan hatnak ránk. Hamarosan létrejön a dolgok internetje is, és más applikációk is. A szociális digitális részvételről is beszélünk az oktatás kapcsán, arról, hogy új koncepciókat kell bevonni, Ez a kifejezés a szociális, digitális részvételről beszélünk, akkor azt jelenti, hogy az interakcióink formáját is átalakítjuk. A Finn Akadémia most megvizsgálja azt, hogy valóban most már digitális benszülöttek vagyunk-e. Nagyon ezek a fiatalok már nagyon tudják, hogy kell alkalmazni ezeket a technológiákat, Megvizsgáltunk 700 tanulót 8. osztályig, és 60 százalékuk alapvet, alapmódon veszt, vett részt ebben a, az online világban. Voltak, akik főként játszottak, és voltak olyanok is, akik, akik blogokat is írtak, vagy videókat töltöttek fel. Hasonló eredményeink voltak a középiskolások esetében, és őket is nyomon követtük. És mi a helyzet a hézaggal? Úgy tűnik, hogy a kreatív résztvevők voltak azok, akik a legjobban tudtak bánni a szemtőgépekkel, és nekik általában rosszabb jegyeik voltak, mint azok, akik kevesebbet töltöttek az online dolgokkal, akik, ö, akik sok időt töltöttek játékkal, vagy online részvétellel, már 12 évesen ö, cinikusabbak ö, voltak. Tehát elmondható, hogy ezeket a rossz dolgokat a technológia okozta, de másképp is lehet erről gondolkodni. Lehet, hogy azokat idegenítettük el, akiknek a lehető legnagyobb értékük lenne Európa szempontjából. Tehát a digitális médiák rugalmas felhasználása, a multitasking, internetes keresés, stb., illetve ezzel szemben áll a, az iskola, ott, ahol limitált a tartalom, ahol még a ceruzát tollat kell használni, Úgy gondolom, ezek azonban nem egymással ellentmondóak, ezeket meg lehet tanulni együtt. Ez nagyon szomorú képet fest. Úgy tűnik, hogy a fiatalok 50%-a kötődik az iskolához, 26%-uk ki van téve annak, hogy cinikus lesz, 12% már cinikus, 5% pedig a burnoutnak van kitéve. Tudjuk, hogy ezek azonban hosszú folyamatok. A szociális és érzelmi tanulás egy hosszú folyamat, de meg kell tanítani a gyerekeknek azt, hogy hogyan lehet kifejezni, eh, hogyan tudják, hogyan tudják kifejezni érzelmeiket, hogyan tudnak meghallgatni másokat, milyen fajta csoportos képességre van szükségre, hogyan tudnak az összetett problémákkal bánni. Ezekre a képességekre szükség van, ezeket kell egyesíteni a szociális digitális részvétellel. A finn tanárképzés során megpróbálunk erre hangsúlyt fektetni. Minden tanár részt vesz bizonyos műhelyekben, ahol a kézzel kell valamit csinálniuk, tehát nem csak a komputer mögött ülnek. Az USA-ban a egyetemet végzők 50%-a nehézségbe ütközik a munkahelyen, jók a több feladatválasztós tesztben, de nincsenek alapvető képességek, amelyek fontosak, fontosak lennének a munka világában. És pontosan itt van a probléma, hogyha autentikusan szeretnénk ö, ö, mérni, akkor autentikus feladatokra van szükség. Tehát újfajta gyakorlatokra van szükség, újfajta eszközökre, új pedagógiai modellekre van szükség, hogy eh, egy mélyebb szintű tanulást és részvételt tudjunk létrehozni. Már mutattam néhány képet arról, hogy hogyan lehet javítani a tanulási környezetet. Én orvosi képesítésben részesültem, és ezért úgy gondolom, hogy szükség van a megfelelő jelenség alapú megközelítésre. Nagyon fontos a játékos tanulás, a játék, és most a végén, ha lehet, megmutatnék egy videót is, mert nehéz erről beszélni, jobb lenne ezt megmutatni. Észak-Finnországban van egy tanárképző központ, innen származik a film, neki segítséget kérnék. A link ott van, ezért van a videó a végén, mert gyakran az egész prezentáció csődöt mond a videó miatt. Tehát Észak-Finnországi Tanárképző Központból származik ez a videó. Egy kis reklám. Megpróbáltam ezt átugrani. Nos, így tanulnak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 can watch it from YouTube, and uh, but I, in the end I want to say. Végezetül szeretnék beszélni a tanárképzésről, ez egy egyetemi szintű tanárképzés, és úgy gondolom, hogy Csó professzor is fog majd beszélni arról, hogyan lehet ezt jobban elvégezni. Nagyon fontos a pedagógiai tanulás, részvétel és a jólét a fiatalaink számára. Köszönöm az érdeklődéseket. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt ez a bemutató. Szerintem nagyon sok kérdés is lesz majd. Köszönöm. Most pedig megkérem a professzor urat, hogy tartsa meg az ő előadását. Good afternoon. My name is Vincent Chelman at Boston College. Um, I want to thank my colleague for that video. Jó napot kívánok. Vincentnek hívnak. Boston College-ból érkeztem, szeretném elmondani, hogy miért is foglalkozom ezzel a kérdéssel. Azért, mert szeretek iskolát, szeretem az iskolát, és azt akarom, hogy ez izgalmas hely legyen. Nagyon sokan önök közül is ezért, ezért jöttek ide. A kihívásokról szeretnék beszélni, a változásról, a technológiáról, nagyon sok ötletem van, nincs mindenre válaszom, de azt hiszem, hogy ez remek lehetőség arra, hogy egy kicsit együtt gondolkodjunk. Tehát a beszámoló a következő struktúrát követi. Három különböző technológiáról fogok beszélni. Ezelőtt azonban szeretném, hogyha egy kicsit elgondolkodnánk, visszagondolnánk 1991-re, akkor az Y generáció született, lehet, hogy önök között is vannak olyanok, akik akkor születtek, akkor ők 20 évesek, és vannak olyanok közülünk, akiknek ekkor születtek a gyerekei. Aztán, hogy akkor egy, egy áruházban ilyet láttunk volna, ilyen, ilyen reklámokat, óriási számítógép, floppy, lemez, aztán kazetták, és mindenhez persze ott volt a vezeték, nem lehetett egyszerűen elsétálni ezektől a gépektől. Most mindez be van építve egy olyan kis eszközbe, amelyet magunkkal hordozunk mindenhova a zsebünkben. Ki lehetett ezt akkor otthon próbálni, odaadhattuk a gyermekünknek ezt a számítógépet, és megnéztük, hogy mi történik. Aztán fölmerül a kérdés, hogy mikor, mi változtatja meg az iskolákat, hogyha ma ezt a gyermeket, amely iskolába jár, 91-be visszatennem, tudná, tudná, hogy hogy is illeszkedjen be az osztályba. Tehát digitális forradalom, ez nem csak egy kérdés, hanem három különböző kérdésként kezelem ebben a mai előadásomban. Először is attól függ ez, hogy milyen technológiáról beszélünk, akkor látjuk, hogy milyen változást hoz ez az oktatásban. Három különböző szint van tehát. Az első szint a kommunikáció szintje, nagyon jól tudjuk, hogy az internet és az online tanulás ebbe az irányba visz bennünket. A második változási szint az anyagokkal kapcsolatos, hogy mit adunk a gyermekek kezébe, a tanárok kezébe, ott vannak a mobileszközök és a számítógépek, ezek a legfontosabb példák. Aztán ott van a harmadik változási szint, ez a tanár szintje, mi az, amit a tanár tud a gyermekekről, milyen technológiát használ, és hogyan segít a gyermekeknek ezeknek az eszközöknek a használatában. Három különböző technológia kapcsolódik ezekhez a változási szintekhez. Az első fókuszált technológia a nyílt oktatási források. Ez azt jelenti, hogy online, szabadon hozzáférhető információt bocsátunk rendelkezésére. Ott vannak a könyvek, a, a, az órák, a tanulás lehetősége. Bárhol, bármikor tanulhat valaki még akkor is, hogyha földrajzi szempontból távol eső, vagy nem megközelíthető területen él az ember, még akkor is, hogyha egy kisgyermeke van, vagy dolgozik, ez nem akadályozza meg a tanulást. Egyszerűen online tanulhat az ember valamit, bármit. Aztán itt van egy-két példa erre, itt vannak az online kurzusok, a, a könyvek, a különböző kerekasztalok, beszélgetések, és azt hiszem, hogy Európa nagyon fontos előrelépést tett ezen a területen. Ezek mind online hozzáférhetőek. Aztán fölmerül annak a gondolata, hogy milyen más nyitott tanulási módszerek vannak. Itt láthatók a példák erre. Ott a tweet, az online kérdések lehetősége, és szakértők vagy más tanulók a szociális médiumok segítségével irányt mutathatnak, tanácsot adhatnak, ezt azonban még nem tettük be az oktatási struktúrába. Még eddig ezt a, a szociális médiát az oktatás területén nem alkalmazzuk. Aztán, hogy miért szeretném, hogy ezek a technológiák bekerüljenek az oktatásba? A hagyományos nyitott ö, oktatási módszerek esetében fölmerül a kérdés, hogy mikor válnak ezek szükségesek, mikor ér el oda egy tanuló, hogy valóban online kutasson és ezeket a technológiákat felhasználja. Aztán honnan tudjuk, hogy mikor használjuk ezeket a technológiákat, mikor, mikor a legjobb ezek használta. Bevallom, hogy én is egy ilyen online kurzuson részt vettem, aztán amikor először rossz válaszokat adtam, akkor, akkor kezdtem kényelmetlenül érezni magam, és aztán kiestájból ebből a kurzusból, ez egy pár évvel ezelőtt volt. Tehát a tanulók támogatása online magába foglalja például a fogyatékkal élő tanulókat. Lehet, hogy egy hagyományos osztályteremben nem tudnak előrelépni, és mégis egy online kurzuson jól sikereket érnek el. Itt különböző módszerekre van szükség, gondolok itt például jelnyelvre, vagy más kiegészítő eszközökre. A másik szintje tehát a változtatásnak, a változásnak az oktatás területén, az az anyagokkal kapcsolatos. Milyen anyagokat használnak a tanárok, illetve a tanulók. Minden diáknak hozzáférést kívánunk biztosítani egy valamilyen digitális eszközhöz, iPad, számítógép, vagy bármi is legyen az folyamatosan a tanulási nap folyamán. Ez azt jelenti, hogy új tanulási módszerek és tanítási módszerek merülnek föl, kutatnak a diákok az interneten, bogarásznak, illetve projekteket projekteket visznek végig, valamint közzéteszik az, a, a, azt, hogy mit, mit találtak az interneten. Természetesen ez nem mindig és mindenhol valósul meg. Az ilyen személyes programok keretében Európa vezető szerepet tölt be, Argentina esetében partnerségre léptek az Intellel, és itt valóban nagyon jó eredményeket értek el a statisztikában. Azonban vannak, ném, vannak hézagok, jó hézagok, Természetesen ezek az eszközök nem mindenki számára hozzáférhetőek, ugyanakkor azért, mert az ember rendelkezik egy ilyen eszközzel, nem jelenti azt, hogy jól is tanít. Aztán vannak olyanok, akiknek, akiknek a birtokukban van ilyen eszköz, de aztán egyszerűen a polcon hagyják. Aztán vannak különböző fejlesztési kérdések, vannak olyan diákok, akik számára esetleg túl korán túl sok információ ömlik a nyakukba. Aztán ott vannak az érzelmi kérdések, illetve ott van a digitális állampolgárság kérdése, ugye hallottunk erről az előző előadásban is. Technológiai korban élünk, azonban azt nem tudjuk, hogy hogyan reagáljunk a technológiára, hogyan viselkedjünk teljesen Egészséges döntéseket kell hoznunk a technológia alkalmazásával kapcsolatban. Aztán a harmadik szint, változási szint, a tanár szintje. Mit tehetünk annak érdekében, hogy segítsünk a tanároknak? Nos, az adatrendszerek, adatbázisok kapcsán jobb információt szolgáltathatunk a tanároknak, és akár egy-egy csoportról legyen szó, akár egyes tanulókról, hogyha a tanár több információval rendelkezik a diákokról, akkor jobban tudja őket tanítani. Régen, amikor én még tanárként dolgoztam, ez volt az én technológiai hátterem, tehát oda mentem ezekhez a, a kabinetekhez, és órákon keresztül kutattam, és akkor talán valamilyen információt kaptam a gyermekekről. Ma értékelhetjük a diákokat, megfelelő információt kapunk róluk, és ezt, ezeket értékelhetjük, megvizsgálhatjuk, ott vannak az ezzel kapcsolatos szociális kutatások, megnézzük azt, hogy például jól érzik-e magukat a gyermekek az iskolában, vagy sem, hogy hozzájárulnak el ahhoz, hogy a világot jobbá tegyék, avagy sem. Visszajelzést adhatunk. Ez azt is jelenti, hogy tudjuk, hogy a, a tanulóknak mit kell tudniuk, ezen a héten mit tanulnak, jövő héten, következő hónapban, és így tovább. Aztán, ahogyan önök is tudják, nagyok az eltérések arra vonatkozóan, hogy a különböző tagállamok hogyan használják fel ezeket az adatokat. Különböznek a beszámolási kötelezettségek, az elszámoltathatóság, aztán felmerül annak is a kérdés, hogy ki fér hozzá és milyen adatokhoz, hiszen itt is nagy eltérések lehetnek, ez pedig azt jelenti, hogy felmerül annak a kérdése, hogy az adatok követik-e valóban a diákot. Lehet, hogyha egy diák elhagy egy iskolát és átmegy egy másikba, akkor az új iskolában teljesen újra kell indítani a rávonatkozó adatbázist. Tehát eh, itt is a technológiai segítséget igénybe vehetjük. Aztán a strukturális változásokra van szükség ahhoz, hogy ezeket a technológiákat alkalmazni tudjuk, megfelelő képzést kell adni a tanároknak, illetve időt kell biztosítani arra, hogy, hogy megnézhessék ezeket az adatokat, konzultálhassanak az adatbázisokba, belenézhessenek, megnézzék, hogy mi a legjobb egy-egy diák számára. Aztán egy szélesebb körű kérdés, hogy mindez hogyan kapcsolódik a hagyományos oktatáshoz, miről is szól valóban az oktatás. És bizony eljött az ideje annak, hogy arról beszéljünk, hogy mit várunk el a gyermekektől, mire számítunk, mit tanulnak, itt vannak a szociális érzelmi kérdések. Tehát nagyon sok különböző féle technológiáról beszéltem, a kihívásokról, a lehetőségekről. Most három nagy átfogó gondolatot szeretnék megosztani önökkel. Az első, hogy bár csodálatos a technológiai lehetőségek tárháza, de végül is az emberekről van szó. A technológia ebben a könnyebb részt képviseli, az emberek jelentik a kihívást, el kell érni, hogy az emberek higgyenek, értsék a technológiát, megfelelően tudják használni. Aztán a második gondolat, bár azt látjuk, hogy a különböző média használata egyre szélesebb körű, egyre nagyobb, információt kapnak a tanárok a diákokról, mégis ott van annak a kihívása, hogy kölcsönhatásban álljunk egymással, tehát az interaktivitást biztosítsuk. A szociális interakció a mindenféle tanulásnak az alapja. Aztán a harmadik gondolat, mi az, ami érintetlen marad, változatlan marad? Más szóval, jobb lett az életünk a technológia segítségével? Az e-mail például valóban jobbá tette, szebbé tette az életünket? Lehet, hogy azokban a régi osztálytermekben, 91-ben volt valami, ami, amire odafigyeltünk, és lehet, hogy ma is vannak olyan dolgok, amelyek nem a technológiával valósulnak meg, és mégis nagyon fontosak. Ezekre is gondolnunk kell. Az emberi fejlődés korában a digitális forradalom csak egy rövid időszak, és itt látják az elérhetőségemet a Twitteren, illetve e-mailen állok rendelkezésükre. Köszönöm. Thank you so much. Thank you so much. Köszönjük szépen, professzor úr, ezeket az érdekes gondolatokat, amelyekre pont érdekesek voltak. Ezen a ponton megnyitnám a kérdezfelelek részt, hogy a kollégák feltegyenek kérdéseket, és utána válaszokat is kapjanak ezekre, mielőtt a második részre áttérünk. Ugyanakkor először is a szociális médián e, keresztül érkezett kérdéseken sogorjunk e, át. Az Európai Fűsági Fórumtól érkezett. Azt hiszem, hogy ebben a kérdésben jól összefoglalja ezt a kérdést. Kérem, hogy a két e, meghívott vendégünk gondolkozzon el ezen a kérdésen kérem, hogy erre is utaljanak, amikor majd a parlamenti képviselőtársaim kérdésére válaszolnak. Igen. Hopp. Menjünk vissza. Tehát. Tehát majd folyamatosan, folyam, három vagy négy kérdés is van, amelyeket majd folyamatosan ö, forgatunk. Igen. hogyan tudjuk az oktatásba beépíteni, tehát ezeket az új technológiákat. Ramona Frickét következett a második kérdés. Ezeket is kérem majd olvassák röviden át. Hogyan tudunk egy holisztikus oktatásban érvényesíteni ilyen új technológiákat? a szociális dimenziót, amelyet nagyon fontosnak tartunk az oktatásügyben, hogyan, hogyan tudjuk megjelenteni, hogyan tudjuk a technológia felelősségteljes használatát biztosítani, illetve a társadalmi felelősség tudat kialakítása az új technológiák segítségével. Ez is nagyon érdekes. A harmadik Peter roberts érkezett a Digital Divide, amely a társadalom digitális szempontból vett megosztottságának a problematikájára utal. Ezen belül is hogyan tudunk megoldást találni az oktatás keretein belül arra, hogy ne legyen ilyen digitális megosztottság a társadalomban, illetve hogyan tudnak versenyképesek lenni a gyerekek, a diákok, hiszen oktatási szempontból kell ehhez is viszonyulnunk. Poi c'è una successiva, o abbiamo finito, there is a next. Persze főként a tanárok számára nagy kívás. Ez az összes kérdés. Igen, ezek azok a legfontosabb kérdések, amelyek úgy éreztük, hogy a szociális médiában érkezett kérdéseket legjobban egy jó összefoglalják. Ezeket is felvetettem tehát. Jó, most a kollégákhoz fordulok. Pani Przewodnicząca, Szanowni... Köszönöm. Elnök asszony, köszönöm. Én is köszönöm a két meghívott előadónak, professzor úrnak és professzor asszonynak az elmondottakat. Egy olyan trendről beszélnék, amely ilyet láthat mindenki. Száz évvel ezelőtt Európa célja az volt, hogy minden gyerek iskolába járjon. A következő lépés az volt, hogy megemeljük az iskola kötelezettség eh, korát, ezt is sikerült elérni. Aztán demokratizálni kívántuk az oktatási rendszert, hogy mindenki számára ez meg eh, elérhető legyen. Most ugyanez a következő szakasz a, a technológiára is eh, kiterjed majd, ugyanakkor az az érzésem, hogy csapdába ejtjük, csapdába essünk, hiszen csak pár kérdésre koncentrálunk. Nagyon sok iskolaszékben túlzott követeléseket támasztanak, mondjuk a mm, szülők oldaláról főként, miközben a tanárok nem olyan tudnak lépést tartani az elképesztő sebességgel fejlődő technológiával, főként nem segítség nélkül képzés és időt kell biztosítanunk a tanárok számára, hogy valóban fel tudják venni a kesztyűt. A bolonyai folyamat fontos, ugyanakkor elmossa az iskolák közötti különbségeket, miközben én úgy gondolom, hogy nem csak Európában, hanem az egész világon, illetve egy országon belül is igenis szükség van arra, hogy különbözőek legyenek az iskolák, ugyanolyan témákhoz másképp közelítsenek, például az új technológiákhoz is. Persze az internetet én is használom, én is tanulok az internetről, de nap mint nap rengeteg hibát találok nevekben, dátumokban, értelmezésekben, tehát az interneten lévő információ egyáltalán nem mentes a hibáktól, sőt néha az az érzésem, hogy hemzsög a hibáktól. Tehát, hogyha az internetet eh, valóban egy oktatási eszközként fogjuk fel, egy, a Tanítás egy eszközeként az nem feltétlenül hibás, hogy akkor nagyon oda kell erre figyelni, hiszen óriási csapdákat is rejt az információn, található információ. Beszélt a kreativitás 10%-áról, nos azt hiszem, hogy ez a százalékos arány jelentősen növekedhet. Ugyanakkor más statisztikák eh, aggasztóak, különösen aggasztóak. Mire gondolok itt? Például arra, vagy online játékokat játszanak a gyerekek. Hogyha ennek az stressz, a cinizmus, a kreativitás hiánya következménye, akkor azt hiszem, hogy ebből le kell vonnunk a megfelelő következtetéseket. Az elemzéseik alapján le tudnak vonni bármiféle következtetéseket? Olyan pszichológiai, pszichiátriai, szociológiai elemzésekre gondolok, amelyek valahol elvezetnek bennünket ez ügyben. Köszönöm kollega úr. Azt hiszem, hogy elég konkrét kérdések hangzottak el, ugyanakkor kérem a többi kollégát, hogy próbálják valamivel rövidebbre fogni, hiszen még a többi vendégünket is szeretnénk meghallgatni. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Otóż on e, krzyknął w pewnym momencie, a gdzie się podziała tam... egy gondolattal, vagy egy gondolat ébresztővel kezdeném. Hol tűnt a bölcsesség? A bölcsesség, amelynek eh, és a tudás, amelynek átvette a helyét először az oktatás, aztán pedig az információ. Ne felejtsük el, hogy persze az információhoz való hozzáférés könnyebbé válása az nagy előny, ugyanakkor sekélyebb eh, eh, sekélyesebbé válik az, az információ, amihez ilyen könnyen hozzáférhetünk. Arról nem is beszélve, hogy a személyes kapcsolatok is kárát látják az új technológiának. Hogyan tudjuk például ezt a tanár-diák kapcsolatot, sajátos kapcsolatot fenntartani, hogyha az emberi kapcsolatokat veszélyezteti az új technológia, hogyha eljutunk oda, hogy a virtuális világ átveszi a valódi világ, valós világ helyét, akkor előfordulhat, hogy egy elveszett generációt nevelünk. Ezt szeretném hangsúlyozni. Persze, a technológia az nagy esély, nagy adomány, ugyanakkor nem szabad itt sem elvesztenünk a megfelelő kapaszkodót. A bolonyai folyamattal kapcsolatos jelentésemben elmondtam, hogy igen, együttműködés adja a bolonyai folyamat alapját, ugyanakkor a jól ismert sokszínűség, eh, egységben a sokszínűség itt is igaz, a bolonyai folyamatban is. Köszönjük, Libácskászony! asszony. Köszönjük. Kérem, röviden kollega. Köszönöm szépen. Vloga šole pri razvoju digitálni kompetenc. Eh, Megint rövid leszek. Tehát eh, a iskolák felelőssége a digitális képesség kialakításában messze nem olyan nagy, mint ahogy azt szeretnénk hinni. A fiatalok, a gyerekek otthon, a családban, a barátok között tanulják meg ezeket a készségeket. De az jó, hogy beszélünk erről. Emlékszem, amikor a 90-es évek elején a digitális világ kezdett megjelenni a mindennapjainkban. Szerettük volna akkor, hogy, hogyha lehetőleg mértékben megismerkednének az új digitális technológiával a fiatalok. Az elmúlt években azonban a magánéletünkben, a munkahelyen, az oktatásban elrasztott minket a digitális világ. Most már odáig jutottunk, hogy attól kell tartanunk, hogy a digitális technológia veszélyeivel kell szembenéznünk, főként a fiatalokra, a kis gyerekekre kifejtett eh, hatásától kell tartanunk. Mindannyian attól félünk tartunk, hogy eh, a szociális intelligenciájukat, a szociális kompetenciákat, a társadalmi érintkezés alapvető szabályait vesztik el, miközben a digitális képességeket, készségeket, kompetenciákat megtanulják, ezekkel felvértezik magukat. Tudjuk, hogy mit kezdünk ezzel a problémával? Kérdezem a vendégeinktől. Köszönjük! Uh, thank you. Kapszót. Köszönöm, valóban inspiráló két mm, előadást hallhattunk parlamenti képviselői munkám, politikusi munkám előtt én is hasonló munkát végeztem. Uh, Nagyon jó azt, hogy ezen a fórumon is megjelennek az ilyen hangok, az ilyen arcok. Szügata Mitre volt az egyik tanárom, az, aki az ember saját magát a szervezett tanulásának az elméleti dolgoztak én. Nos, az elektronikus tanulás, a technika tanulása nem feltétlenül jelenti azt, hogy valaki a számítógép mögött ül egy íróasztalnál. Inspiráló azt hallani, hogy ez sokkal szélesebb körben, vagy másképp tekintik. Olyan gyerekekről beszélünk, akik épp, hogy megtanultak járni, beszélni, illetve akik különleges igényekkel bírnak. Nos, Fontos, hogy ne csak a leggazdagabbak, a legintelligensebbek férjenek hozzá ezekhez a technológiákhoz, so, sokszor pont a hátrányos helyzetőken segíted a legnagyobbat. Mi a dolgunk az, hogy érdeklődő. A világ, körülöttük lévő világ dolgai iránt érdeklődő embereket neveljünk, akik valóban igazi európai polgárok nő lehetnek majd fel az például, hogy have to think about what the children really need. We've got to think van szükségük a gyerekeknek. Ne felejtsük el, hogy megszülító intézkedéseknek kihatása van a családokra, ezen belül a gyerekekre is, hogyha betegek, hogyha boldogtalanok, hogyha éhesek, hogyha otthon nincs csenek rendben a dolgok, hogyha látják, hogy otthon állandó uh, stresszben jönnek a szülők, akkor hiába mennek iskolába, ott nem tudják kihasználni ezeket az óriási előttük álló lehetőségeket sem, tehát ezt ne hagyjuk figyelmen kívül. Kérdésem tehát a következő. Az én gyerekeim tanárai azt mondták, hogy a fő céljuk az, hogy a gyerekek boldogok legyenek, hiszen ha boldogok, akkor majd tanulnak. Láttuk ezeket a képeket, láttuk ezeket a képsorokat, mikor a legboldogabbak a gyerekek, akkor, amikor nem az íróasztal mögött ülnek, hanem az iskolapadban ülnek, amikor nincsenek azzal tisztában, hogy most őket tanítják, most őket, az ő fejüket tágítják, hanem amikor kreatív, spontán játék során észrevétlenül sajátítanak el ismereteket és készségeket. Nagyon sok ország ugyanakkor a viktoriánus poroszos iskolai módszerekhez látszik visszatérni. Célok, állandó vizsgáztatás annak kitéve a gyerekeket. A saját hazámra gondolok, hogy ez mekkora stressz és nyomás alá helyez a gyerekeket ezek, és arra nem is beszélve, hogy nem készíti fel a diákokat arra a jövőre és életre, ami rájuk vár jó lenne, hogyha ezeket a megszorító gyerekek kezét és kreativitását megkötő rendszereket megpróbálnak el valahogy átalakítani. Helga Mental uh, developments with the digital technology. Köszönöm szépen. A digitális technológia az iskolában, ezzel foglalkozta a legtöbben. Nos, én elsősorban a tanárok készségeivel foglalkoznék. Hogyan tud az iskola megoldást kínálni egy olyan problémára, amely valóban égető, ugyan, akkor, hogyha az iskolát ilyen elavultnak, ósdinak tekintik a gyerekek? Mit kívánunk, mit várunk el, mit követelünk a manapság a tanároktól? Nos, digitális készségekkel rendelkezniük kell, hogy valóban meg tudják szólítani a diákokat, a gyerekeket. Ehhez persze megfelelő eszközök is szükségesek, egy nagyon régi módi, mégis modern megközelítés az, hogy, hogy segítség, támogassák, irányítsák a diákokat, hogy utat mutassanak nekik, és hogy megmutassák azt, hogy az, a jó tanár a digitális tudást is kezelni tudja. A kérdésem tehát az, hogy mit gondolnak örök a tanároktól elvárt készségekről és tudásokról. Köszönjük Helga, Luigi Morgan az utolsó kérdés feltevőn. Köszönöm szépen, köszönöm eh, ezeket a eh, bevezetőket. Che vanno considerati. C'è il versante, diciamo, degli alunni studenti. Az iskolákban vannak a tanárok és a tanulók, és úgy gondolom, hogy felmerül a kérdés, hogy milyen különbség van a kis iskolák, az általános iskolák, illetve a, az egyetemek között. Nem csak a technológiáról van szó, véleményem szerint, hanem arról is szó van, hogy maga a technológia megváltoztatja a tanulás módját. Emiatt szerintem nem szabad az árral szemben úsznunk. Nagyon sok aspektus játszik itt közre. A szociális, érzelmi aspektusok véleményem szerint rendkívül fontosak. Tudjuk, hogy vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy nem éri már meg tanulni manapság, hiszen a technológia mindenre választ adhat. Ezzel kapcsolatban a következőt szeretném elmondani. A tanulás, a tanulás módja nekem nagyon fontos. Nagyon fontos az aratok felhasználása, a technológia felhasználása, Másrésztről viszont látni kell azt is, hogy milyen fajta kompetenciákra, képességekre van ö, szükség, amelyeket az iskolának meg kell tanítania meg kell tanítani a kritikai gondolkodást. Ez egy nagyon fontos aspektus, ugyanis fennáll a veszélye annak, hogy minden egységesül. Mindkét előadó utalt erre az aspektusra. Köszönöm szépen. Megadnám most a szót a meghívott vendégeiknek válaszadásra. Elmondanék ugyanakkor egy dolgot először is. A finn példa roppant érdekes volt, és a finn példa jól mutatja, hogy mindez a pénzidő és energia, amit Finnország abba fektetett, hogy az oktatás és a tanítás a új módszerét bevezesse, hogy a pedagógiai módszertant átalakítsa, és fekeszítse a tanárokat is erre az új pedagógiára egy olyan stratégia, amit talán más országnak is érdemes kipróbálnia, átvennie. Végezetül még egy apró kérdésem lenne. Finnországban arról beszélnek, hogy írásban nem is kell megnyilvánulniuk majd a diákoknak, hanem csak számítógépen. Igaz ez? Szerintem ez egy kicsit túl messze mutató a kézírás és az ember gondolkodása között, ugyanis bizonyítottan szoros kapcsolat van. Ha voluto dare anche delle indicazioni. Ecco, rispetto agli investimenti. Európa mit tud tenni, mit tud segíteni annak érdekében, hogy ezeket a folyamatokat elősegítse. Ami pedig a stratégiai prioritásokat illeti, a befektetésekre vonatkozóan önök szerint mi a legsürgősebb és a leghatékonyabb? Figyelme véve az elérendő célokat. Köszönöm, és most visszaadom önöknek a szót. Kérem, 5 percben próbáljanak reagálni. Vagy kevesebben, ha lehet. Okay, there were so many questions, so very briefly, I have a hope. Csak nagyon röviden. Uh, about handwriting thing. Nagyon röviden. This kind of classic handwriting is, is uh, a kezdjük talán a kézírással. Valóban a kézírásra, vagy az, az kézzel írott készségekre nem kívánunk akkor a hangsúlyt fektetni a finiskolákban. Arról ne, be, ne felejtsünk el, hogy a sport, a zene, a, a mindenféle kézi munkát jelentő elfoglaltságok nem szorulnak háttérbe, és a kognitív fejlődést ezek ugyanúgy elősegítik. Tehát se a, a, a kézzel folytatott manipulációs dolgokat nem szorítjuk háttérbe, egész egyszerűen csak ezt a konkrétan az írást. A technológiáról kicsit régi módi módon gondolkozunk, azt gondoljuk, hogy a számítógép előtt ülés jelent. Azért mutattam ezeket a képeket, képsorokat, hogy a technológia egyre kisebb, egyre mobilisabb, egyre több helyre magunkkal vehetjük vihetjük magunkkal, és, és igazából észre sem veszük, hogy mi a technológia. Az újító jellegű pedagógiai felhasználása ezeknek a modern technológiáknak, köszönöm, hogy ezt megemlítették, oda elvezethetnek, hogy a hibrid oktatás, a hibrid tanulás megvalósulhat. Formally integrating a uh, uh, world into classroom and so on. Um, I haven't taken any... Én az iPad használattal kapcsolatos kurzus nem végeztem. Én a tanárképzésben tanítok. 96-ban születetteket tanítok, akik fiatalabbak, mint a saját lányom. Én mindig azt mondom, hogy a technológia az felhasználóbarát legyen, de itt már arról beszélünk, hogy szőke barát a technológia, tehát egy szőke is tudja használni, hogy ezt szokták mondani, sőt, itt vagyok, én 50 éves elmúltam, és mégis valahogy eh, megtanultam a technológiát. Sokszor ők tanítanak engem arra, hogy hogy kell twitterezni, én pedig tudást, bölcsességet eh, próbálnak nekik átadni, tehát mindenki tanul a mástól, ez nem egy egyirányú folyamat. Mi is tanulhatunk a gyerekektől, a fiataloktól, nem csak a másik irányban működik ez. Az innovatív pedagógiára vonatkozó kérdés elhangzott. Szerintem talán az az igazán innovatív, hogyha a kezükbe adjuk az új technológiát, és egymástól tanulunk együtt, közösen, a diákokkal együtt alakítunk ki dolgokat ez lehet, hogy ilyen légből kapott gondolatnak tűnik, de ezt a, a tanárképzésben Finországban már használjuk. A világ tele van hibákkal, a világ tele van olyan problémákkal, amelyekre nincs megoldás. Ugyanakkor hosszú távon szerintem ezek a rendszerek ön magukat kevítják. Hogyha van valami borzasztó eh, hiba, azt a, a segít a, eh, segít a, a szociális média, hogy kiavítsuk, hiszen egy, egy, egy, ezek az kvázi intelligens hálózatok segíthetnek ebben, az önkorrekció nagyon sokat számíthat. Mi is az, amikor a valós világról beszélünk, nos, a gyerekeink számára ez a fajta hibrid világ, ez már maga a valóság. Köszönöm. <laughs> Thank you. Professor Cho. Thank you. Cho professzor úr. Um, I... Köszönöm. And I think there were five of them. First involved investment. And where... A, mire fordítsuk a pénzeket? Az emberekbe. A, egy tanártól mennyit várhatunk, vagy egy igazgatótól mennyit várhatunk a technológiát, az oktatást, a pedagógiát, vagy egész egyszerűen, hogy amikor hátat fordítanak a gyerekeknek, azok ne, kezd, ne kezdjék egymás fejét ütni azonnal az iPad-ekkel, de a technológiai segítő személyzetre fordítani a pénzt, ez mindig jó ez mindig jó gondolat, hogyha valami elromlik, akkor legyen valaki, aki megjavítja. Ugyanez így van a munkahelyen is miért ne lenne ez így az iskolában is? Valami elromlik, azonnal kijavítsa valaki, hogy lehessen használni. Tehát ez fontos lenne, hogy valóban mindig rendelkezésre álljon ez a technológia a diákok, tanárok és igazgatók számára is. A technológia nem várt következményei, például, hogy az érzelmi készségeinkből vesztünk-e. Most a kutatások azt mutatják, hogy igen. Hogyha elveszük az iPad-et és az iPhone-t a gyerekektől, és elküldjük őket táborba, akkor igen, egy idő után jobban olvasnak egymás érzelmei között, tehát a kutatások azt mutatják, hogy igen, de hát most már, most, hogy a birtokunkban van mindez a tudás, tudjuk, hogy mikor nem várt mellék következményei a technológiának, tudunk ellene tenni is. Meg kell tanítani az embereket arra, hogy a technológiát okosan, intelligensen használják. Az interaktív tanulásról is beszéltünk, beszéltem. Az állampolgárság, az, hogy hogyan legyünk jobb tagjai a társadalomnak, a technológia ezt is segítheti. Az ilyen interaktív projektek, iPad videó, ezt mind segíthetik. Például a mentális egészség kérdései, vagy a környezetvédelem, környezetszennyezés elleni fellépés, vagy a hajléktalanok ügye, és projekteket készítetnek projekteken dolgozhatnak, ma igazi kérdéseken dolgozhatnak, ezt megtehetik már iskola alatt, nem kell megvárniuk, amíg leérettségiznek, és utána, vagy lediplomáznak, és utána elhelyezkednek, vagy munkahelyen. Online tartalom hibáiról is beszélt az egyik képviselő. Ez egy igazi probléma, de egy kulturális kérdés is, hiszen különböző kultúrákban vannak olyan kultúrák, ahol lehet kritizálni másokat, vannak olyan kultúrák, ahol nem annyira oké, okay, hogyha kritizálunk mást. Ez online is így van. Hogyha ezt tovább visszük ezt a gondolatot, akkor a színvonalas tudás fogalma is változik hogyha egy, egy szakállas fehér ember írta, akkor az mind rendben van, az színvonalas tudás. Nos, ez egy folyamatosan alakuló fogalom, de az online tudás éppen a hálózatba kapcsolt intelligencia elmélete értelmében előbb-utána az önkorrekció miatt nagyjából helyreáll. Az utolsó fontos gondolat, kit tanítja meg a gyerekeknek, hogy hogyan használják az új technológiát, nem tanulják maguktól? Igen és nem. És itt csak a személyes tapasztalataimat tudom megosztani önökkel, mert én 19 éves e, főiskolásokkal, e, egyetemistákkal dolgozunk, és e, alapvető dolgokat sem tudnak megtenni, azokat megtanulják maguktól, de nem minden technológiai készséggel rendelkeznek például Excel táblázatokat nem tudnak készíteni a mindennapokban, illetve a Word-ben nem tudják használni a track changes, tehát a változtatások nyomon követését. Ezt a mai fiatalok már nem feltétlenül sajátították el ezt. Fontos tudás az, hogy például ne küldjünk bikinis képet a barátunknak, amit utána elad online, Eh, hát ez a magán eh, adatok védelmével is összefügg, illetve általában azzal, hogy eh, hogyan tudjuk okosan, intelligensen használni a technológiát, aminek van bizony árnyéldala is. Köszönöm szépen, most már folytatnunk kell, mert egy kicsit késésben vagyunk. Azonnal meg is adom a szót a következő hozzászólónknak, lehet, hogy az imént felmerült kérdésekkel is foglalkozni tud majd a következő hozzászólunk. 10 percre maximálisan megkapja a szót a következő hozzászóló. Maximum 10 percet kap. Árti Holla következő. Köszönöm szépen, Costa asszony, hogy meghívtak ma ide, és beszélhetek az önök szakbizottsága előtt igazán megtiszteltetés ez számomra. Az SOA-t képviselem, ez egy olyan szervezet, amely minden Európai Unión belül műhold mű, szolgáltatót tömörít, kommunikációs szolgáltatásokat nyújtunk az Európai Unióban, illetve az Európa, Európa teljes területén. A teremben gondolom sokan gondolkodnak azon, hogy egy iskolákról szóló vitában miért hívtak meg műhold szervezetek képviselőit. A műholdak összekötik az embereket, bárhol is éljenek, mindegy, hogy ezek az emberek szigeteken, a hegyekben, völgyekben élnek, a nagyon elszigetelt ö, ö, helyeken élnek, a műholdak egymással képesek összekötni ö, egymást. Ehhez csak az kell, hogy egy parabolantennát installáljunk, és egy modemet, a parabolantennát mindenhol el lehet helyezni, egy háztetőn, egy kórházon, könyvtáron, iskolán, a falu egyik helyén, és azáltal az egész falut össze lehet kötni wifi segítségével. Tehát csúcs technológiai megoldásokat lehet létrehozni napokon belül. Megfizethető ez? Igen. Szeretnék erre egy példát is mondani. Ez egy olasz példa, Kosta asszony, különösen önnek mondom ezt és 22 megabit per szekundumot kínálunk 25 euróért. Egy ilyenfajta ajánlat az internet szolgáltatás esetében, vidéken vagy bárhol, és ez elérhető az Európai Unió minden tagállamában. Tehát nagyon kevés ürügy van arra, hogy fenntartsuk a digitális megosztottságot az Európai Unióban. Cruz biztos felismerte a műholdak jelentőségét 2013-ban, és arra kért, hogy együttműködjünk vele a széles, széles sávú 2020-as célkötőzések kidolgozásában, és egy eszközt, egy websájtot hoztunk létre, broadband.eu címmel, Lambert van Nistelrooy van Nisztelrooy kollégájukkal együtt indítottuk ezt be a parlamentben. Ha megnézzük ezt a weboldalt, és rákattintunk itt a térképen bármely országra, akkor helyi nyelven elérhető a szolgáltatók névsora. Az Európai Unió esetében 100%-os a széles sávú lefedettség, hogyha ezt szeretnék elérni, ez megvan az eszköz, de hogyha magáról a széles sávú összekötetésről van szó, akkor már vannak gondok. Tudjuk, hogy a 9 évesek 63%-a nem rendelkezik még olyan internetes digitális hozzáféréssel, ami kellene. 50-80%-a az egyetemi hallgatóknak nem használtak digitális könyveket, gyakorló szoftvereket. Mi szeretnénk, hogyha a telekommunikáció bekerülne a tantervbe prioritásként Európában, mert le vagyunk maradva itt. A műholdas széles sáv nem új dolog, bizonyára vannak olyanok, akik erről most hallanak először, már pár éve létezik ez, és az EU-ban több százezer használó van, de vannak személyre szabott iskolák számára létrehozott megoldások is. Két rövid példát, példát szeretnék mondani, ezek Franciaországból származnak. Franciaország elég nagy tapasztalattal rendelkezik a műholdas szélesebb használata területén. A Viviol Eco Connected cég példája ez. Egy másik példa ugyancsak Franciaországból, a Nordnet cégtől származik, Connect Ecol projekt. Jobb oldalon látható egy kis doboz, ez a pénzügyi segítségről szól, ami elérhető az Európai Unió részéről, a strukturális alapokból, regionális alapokból, ami elérhető ezen projekt számára. Ez rendkívül fontos, tehát nem lehet azt mondani, hogy nincs információ mindenről. Tehát amikor a digitalizációról van szó, akkor tudjuk, hogy olyan időszakban élünk, amikor mindenfajta eszközön elérhetőek már a tartalmak, van esély arra, hogy az európai oktatást javítsuk. Tudjuk, hogy a gyerekek, az én gyerekeim is az interneten kutakodnak, a házi feladatok miatt fel kell tölteniük az internetre a házi feladatot, együtt készítenek projekteket, a barátaikkal együtt e-könyveket olvasnak, videókat néznek, sőt, még bizonyos websájtokon, például a metletics.com oldalon más gyerekekkel is versenyezhetnek. Tehát az a feladatunk, hogy ezeket a lehetőségeket elérhetővé tegyük minden gyermek számára, minden területen, még a legelszigeteltebb helyen is, Európai Unióban. És itt jön a képbe a technológia. Nagyon fontos az, hogy a több ezer iskolát össze lehessen kötni, ahol nem elérhető a, az üvegszál összekötetés. Tudjuk, hogy a képek többet beszélnek, mint a szavak, az iskolák egyre inkább használják a kifinomult vizuális segédanyagokat a tanítás során. Ezek az anyagok média, médiában gazdagok, és ezeket nagyon jól át lehet adni műholdakon keresztül. Egy másik nagyon fontos dolog ebben az egyet, egyenletben, a nemzeti tanterv, ez nagyon fontos dolog, ezt már előre lehet tudni, hogyha ezt átadják az internet szolgáltatóknak már előre, akkor nagyon érdekes személyre szabott tartalmakat tudnak létrehozni az egyes tagállamok számára. Hogyha ezt a fajta kreativitást összekötjük a műholdas technológiával, akkor sokkal hatékonyabb hálózatokat lehet létrehozni, ahova fel lehet tölteni, le lehet tölteni, és nagyon sok gyerek számára elérhetővé lehet tenni a gyors és interaktív tanulási élményt. Találkoztak már olyan gyerekkel-e, akit nem érdekelt az űr, arról mesélni nekik, hogy a Holdon landaltunk, vagy nem, régiben már sikerült leszállni egy üstökösre is. Ez mind nagyon érdekes információk. Vagy ha csak informáljuk őket arra, hogy mi történik, vagy Skype beszélgetést tar- tarthatunk más gyerekekkel a világ másik részéről. Úgy gondolom, hogy ezt lehetővé kell tenni az EU minden részén. Köszönöm szépen, hogy meghívtak bennünket ide, és eh, a szervezetünk továbbra is a parlament rendelkezésére áll, és az Európai Unió rendelkezésére áll, hogy minden osztálytermet digitálissá tehessünk. Elnök, köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt ez az előadás, és nagyon jók voltak a magyarázatai is, azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudja a műhold összekötni az iskolákat Európában. Most pedig megadom a szót Norbert Hübnernek az ISA részéről, az Európai űrügynökség részéről. Köszönöm szépen, Európai űrügynökség képviseletében jöttem, különösen az applikációkkal foglalkozó főosztály részéről. Egy-két bevezető képpel szeretném elmondani, hogy nem csak a technológiával foglalkozunk, hanem az űr rel kapcsolatos alkalmazásokkal, és 22 tagállammal foglalkozunk, Észtország és Magyarország most csatlakoztak a köreinkhez. Eddig voltak olyan országok, amelyek együttműködési megállapodásban dolgoztak velünk. A programjaink opcionálisak, ez azt jelenti, hogy a tagállamok döntenek arról, hogy csatlakoznak-e, és mennyi forrással támogatják az adott programokat. Az űrrendszer feltárásáról van szó, és ezek már benne vannak a távközlés, illetve az integrált applikációkban. 4,4 milliárd euró a költségvetésünk, ennek 300 millió ö, eurónyi része tartozik a mű főigazgatásunkhoz, és nagy része ennek a technológia, illetve az űrkutatással kapcsolatos infrastruktúra feltárásához és fejlesztéséhez kapcsolódik, ami pedig a konkrét applikációkat illeti. Ahogyan korábban is mondtam, főleg infrastruktúrális programokkal foglalkozunk, itt a zöld programok, az új szatellit kommunikáció kialakítására vonatkoznak, a kékek pedig technológiai programok, ezek közül kettő az alkalmazásokkal foglalkozik, vannak integrált alkalmaz, alkalmazások, navigáció, telekommunikáció, és így tovább. A programunk célja eltér az eddigitől, a felhasználókból indulunk ki, abból a közösségből, amelynek szolgáltatásra van szüksége, és innen dolgozunk visszafele, megnézzük, hogy milyen, milyen szolgáltatásokat tudunk kialakítani. Tehát ez azt jelenti, hogy piac alapú a megközelítésünk, és fenntartható szolgáltatásokat kívánunk nyújtani. Itt láthatják, hogy milyen területekkel foglalkozunk, ide tartozik az oktatás is, azonban el kell, hogy mondjam, hogy az oktatási területen területtel kapcsolatos tevékenységeink bizony csak kis részét képezik a munkánknak. Hogyha megnézzük a, az európai összekapcsoltságot, tehát, hogy a széles sávhoz hány háztartás kapcsolódik Európában, akkor jól, látsz, jól látszik, hogy 2020-ban is azt látjuk, hogy a háztartások nagy többsége nem kapcsolódik még majd a széles sávhoz, bár sokszor ennek a lehetősége fennáll majd. Az Európai Bizottság információi alapján azt látjuk, hogy nagy beruházásokra van szükség, főleg a földi technológiára gondolok, például szálas kábelek lefektetésére gondolok. Láthatjuk, hogy Ausztrália esetében felismerték ennek szükségességét, és csatlakozni kívánnak a már létező kommunikációs szatelitekhez. 98 óta jó pár projektet hajtottunk végre, ezek közül voltak olyanok, amelyek sikeresebbek voltak, mások kevésbé, itt látnak rá példákat, és megtalálják az interneten az ezzel kapcsolatos részleteket, hogyha kíváncsiak rá. Itt az alkalmazások megvalósítására összpontosítunk, tehát nem csak arról van szó, hogy a technológiát nyújtjuk, hanem a technológiát, a tartalmat, illetve megvalósítjuk ezt kísérleti projektek keretében, különböző közösségekkel. Itt van az első példa, az Espresso for, for Schools, itt az Egyesült Királyságban hoztunk létre egy projektet. Még mindig léteznek a szolgáltatások, és még mindig lehetőség van erre az üzletre, azonban a technológiát felváltották az üvegszeles kábelek. Ez azt jelenti, hogy akkoriban útörőnek számító projekt addigra elavult. Aztán ott van a távoktatás vagy a távtanulás projektje, ez is egy érdekes téma. Az, arra számítottunk, hogy az orvosok szívesen tanulnak majd a gyakorlati munkájuk során, azonban ez az elképzelés kudarcot vallott azért, mert az emberi aspektust nem vettük figyelembe, hiszen az orvosok ahelyett, hogy otthon ülnének és éjszaka az internetet pukarásznak, inkább konferenciákon találkoznak a szakértők társakkal. Itt két-három példát látnak a múltbeli, a közelmúltbeli projektekre, van ez ebben egy dél-afrikai projekt is, ez a Sway for Education. Ennek az volt az alapvető gondolata vagy elképzelése, hogy a tanárokat fejlesszük tovább, de nem csak a tanárokat oktattuk, hanem természetesen az, az osztálytermeket is kapcsoltuk az internethez, a helyi közösségek ezeket a, az internetes kávézókat felhasználták az iskola idő, utáni időszakban. Aztán vannak új i-tanulási, elektronikus tanulási platformok. Ennek segítségével a diákok közvetlenül hozzáférnek az anyagokhoz, és a tartalmat ők maguk hozzák létre. Itt a Sway for Edu a kapcsolatos képeket látják. És azt látjuk, hogy a költségek 400 dollár egy terminál létrehozása, aztán az európai szatellit működtetőkkel kapcsolatban látnak itt példákat. Ezek jól mutatják, hogy a mindennapi életben hogyan működnek ezek a projektek, nincs ebben semmi varázslat, ez már létezik, és könnyen megvalósítható. Egyszerűen egy tendert kell kiadni, és a különböző szolgáltatók beadják az erre vonatkozó ajánlatukat. Itt megtalálhatják azt az internetes oldalt, ahol további információhoz lehet hozzáférni. Aztán Azt hiszem, hogy nagyon jól látszik, hogy az izolált közösségeket próbáljuk segíteni. Nézzük, mire van szükség, különösen az oktatás területén, ahhoz, hogy ez működjön. Megfelelő szolgáltatási rendszerekre megfelelő áron. Ez a technológia, ez a könnyebbik oldal. A nehezebbik pedig az, hogy a hatékony oktatási tartalmat hozzunk létre, ezt frissítsük, megosszuk, illetve megfelelően használjuk. Aztán az új technológia elfogadását kell elősegíteni a távoleső közösségek számára, itt jön be az emberi aspektus, az emberi tényező nem szeretném ismel, ismételni magam. Az elmúlt pár évben láttunk erre vonatkozó példákat. Ez a táblázat a költségeket mutatja, Aztán a hatékony oktatási tartalom. A programjaink, illetve projektjein kapcsán azt láttuk, hogy a lineáris oktatási módszertől áttértünk egy olyan rendszerre, ahol a multimédiás tartalmat azok hozzák létre, akik részt vesznek a folyamatban, tehát a tanárok és a diákok. Aztán a felhasználók elfogadása. Itt találkozik a technológia és az emberi aspektus. Nagyon fontos hogy megfelelően kapcsoljuk össze a technológiát a felhasználókkal, és a szolgáltatásokat magukéknak tudják ezek a közösségek. Aztán itt vannak azok az érdekelt felek, akikre szükség van ahhoz, hogy a projektek megvalósuljanak, tehát nem csak tanárokról van szó, hanem ott van a technológiai támogatottság, a, a szolgáltatás nyújtók, illetve a finanszírozók. És itt az utolsó kép, amely a jövőt vázolja. Az olcsó internetért versenyzünk. Richard Branson és Elon Musk eh, ennek az úttörői. Céljuk az, hogy több ezer szatelitet hozzanak létre, annak érdekében, hogy mindenki számára hozzáférhető legyen az internet. Ez forradalom, technológiai forradalom, hiszen eddig még nem tudjuk, hogy technológiai fejlesztés szempontjából milyen következményekkel jár ez. ban a tízszer akkora volt az internet gyorsaság, 2020-ban kétszer, tízszer olyan gyorsan lesz az internet, ez elvárt internet gyorsaság, mint most. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Megnyitám ezzel. A, a, roppant érdekes a, két két roppant érdekes előadást hallhattunk. Giovanni Biondi jól emlékszik, hogy egy évtizeddel ezelőtt egy oktatási célból felbocsájtott műhold Indiában mekkora óriási hatással bírt. Giovanni Biondival folytatjuk tehát, aki az Európai Iskolahálózat elő elnöke. Köszönjük, parancsolja. Um, Köszönöm szépen. Tényleg csak nagyon röviden elmondanám, hogy a European Schoolnet, ez az Európai Iskolák hálózata pontosan mi is és aztán próbálok reagálni az eddig felvetődött kérdésekre. A European Schoolnet, tehát az Európai Iskolai Hálózat 20 évvel ezelőtt indult az Oktatási Minisztériumok kezdeményezésére. Most már 30 minisztériumot felelő hálózatról van szó. A különböző tagállamok minisztériumai és pedagógusainak a hálózata. Ez tulajdonképpen például egy úgynevezett twinning ikerintézményi kapcsolat is folyik. Európa szerte 300 ezer pedagógust kapcsol össze a természettudományos tanárok egy európai hálózatát létrehozva. Ez egy igazi hálózatépítési közleményezés. A tanterem projektünk pedig a, a azt vizsgálja, hogy a jövőben hogyan kell, hogy megváltozzon a tanterem, hogyan kell, hogy kinézzen a jövő tanterme, a technológiát, hogyan tudjuk ebbe beépíteni, illetve hogy a pedagógusokat, tanárokat hogyan tudjuk megfelelően ki képezni, ellátni azokkal a készségekkel, azzal a tudással, amely lehetővé teszi számukra, hogy kihasználják az új technológiában rejlő lehetőségeket. Nos, az igazi problémát eh, az első kísérletek vagy próbák azt mutatták, hogy az igazi problémát az okozta, hogy a digitális technológiában rejlő lehetőségekkel szemben bizony, bizonyos fajta távolságtartás volt eleinte, úckodtak eh, a pedagógusok ettől. De nem csak az internetről kell itt beszélni, nem csak erre kell gondolni. Itt van például rögtön a tankönyvek ügye. A, a nyomtatott tankönyv ez egy régi technológia, ez nem a jövő technológiája, ugyanúgy, mint ahogy a töltőtól sem. A hétköznapokban azt hiszem, hogy ennél sokkal többet tehetünk. Az a szakirodalomban digitális immigránsoknak vagy bevándorlóknak neveznének bennünket, ugyanakkor a diákok számára az elektronikus könyv az már egy jó barát, nekünk még nem sikerült a mi generációnak feltétlenül még minden, minden alkalommal megbarátkoznunk ezzel a formátummal. Az iskola modell változtatásáról beszélünk, hát nincs olyan, hogy digitális iskola, mindig kellenek falak, tantermek, padok, ugyanakkor mégis egy, egy átfogó modellről beszélhetünk, hiszen száz évvel ezelőtt volt egy elképzelésünk arról, hogy hogy néz ki egy iskola. I, di mm, istruzione aveva, hanno avuto il tema della uh, eh, alfabet... Az oktatási rendszerek alapvetően arra épültek, hogy a tömegek eh, írás eh, tudóvá váltak, illetve hogy a tömegeket írás tudóvá tegyék. Most már nem ez az elsődlegesebb feladata az iskolának, hogy mindenki írás tudóval váljék, ezt már természetesnek vehetjük. Most már az iskola első számú feladata, illetve az oktatási az, hogy megtanítsuk a gyerekeket tanulni, hogy felvértezzük őket azokkal a technikákkal, amelyek segítségével elsajátíthatják majd életük egésze során az új ismereteket, a tudást. Azt hiszem, hogy a digitális technológia lehetővé teszi, hogy mindenki saját kedve szerint, vagy képére formája alakítsa a tanulás, a tudás elsajátításának a környezetét. Itt van például a Wikipédia, amit el sem tudtunk volna korábban képzelni, vannak ki virtuális laboratóriumok, olyan szimulációkat lehet itt végrehajtani, akár valós időben is, amely e, elképzelhetetlen volt korábban, a, a különböző feltételeket valós időben tudjuk virtuális térben tesztelni, ahelyett, hogy egy tanár mondjuk egy sejtről beszél, láthatunk egy virtuális sejtet, ahogy az mozog, változik, osztódik. A, a, amikor a naprendszerről beszél egy tanár, akkor nem kell elképzelni vagy felrajzolni krétával a táblára, hanem három dimenzióban végig repülhetünk az egész naprendszeren, hogy lássuk, hogy ez hogy is néz ki. Azt hiszem, hogy pontosan ez az, ami, ezek azok a lehetőségek, amelyek igazán sokat segíthetnek, és amelyek az új technológiában rejlenek. Utilizzano il digitale come protagonisti, costruiscono le loro conoscenze, costruiscono il... Tehát ezek segítségével, illetve ha megtanítjuk a diákoknak azt, hogy hogyan tudják utána a számítógép segítségével ezt a tudás bázist hozni saját maguk számára, hogyan vegyék körbe magukat ilyen digitális eszközökkel, amelyeket aztán megtölthetnek ismeretekkel, tudással. Ez egy igazi ö, oktatási vagy pedagógiai ö, reform, illetve sokkal inkább egy, egy pedagógiai vagy oktatási forradalom, amely a szemünk előtt zajlik, és amelyet ö, nagyban alakítatunk, segíthetünk. Az iskolák hálózatának létrehozásában sokat segít, hogy az európai projektekben minél több embert bevonjunk. Mi úgy érezzük, hogy ez egy olyan eszköz, amely e, nagyon fontos lehet mindenki számára, hogy ezeket a kezdeményezéseket végigvigyük, hogy ezeket a célokat megvalósítsuk. Ezen európai hálózatok e, nagyon fontosak számunkra, az Európai Akadémia létrehozása fontos, úgy éreztük, hogy nagyon fontos volt. Miért? Vagy van nem fontos, miért? Azért, mert a humán erőforrás fejlesztésről sokat beszélünk, arról, hogy az emberekbe fektessük a pénzt, az emberek eh, fejlesztésébe eh, forgassuk ezeket a befektetéseket. A tér szervezése, a tanterem átalakítása, az oktatási segédanyagok kifejlesztése, terén rengeteget segíthet ez, nem is beszélve a tanár továbbképzésről, hiszen a, a, a munka közben vagy a, um, a itt uh, tanár továbbképzés másképp nem elképzelhető. Olaszországban egyébként nagyon jó tapasztalataink van ezzel. Nagyon sokáig tartott, amíg uh, egy újabb uh, tanár generáció, aki már rendelkezik az új készségekkel leváltja a régieket, így viszont fel tudjuk gyorsítani ezt a folyamatot. Lássunk pár számadatot is. Voltak eh, hivatalos tantermekkel is kísérleteink, több mint 3000 eh, tanár regisztrálta magát, Tehát a jövő tantermének programjába több mint 3000 tanár csatlakozott, több mint 3000 tanár vett ebben részt a játékok az iskolában, digitális játékok az iskolában, több mint 1600 tanár vagy pedagógus érdeklődését keltette fel. Sajnos módon túlságosan gyakran csak angolul tudjuk biztosítani ezeket a programokat. Talán egy európai digitális könyvtár létrehozásával a digitális tartalom cserét, vagy a tartalom szolgáltatást is tudnánk könnyíteni, egyszerűsíteni. Ez az iskolarendszerek közötti különbségeket is részben áthidalná. Európa tanárai egyesületek, most talán ez hangzatos név lenne, mégis a, a, az eltérő tartalmak között azért mindig van átfedés. Arra nem is beszélve, hogy mindez a tartalom, ez a pedagógiai tartalom olyan fontos érték, amit mindenképpen érdemes az utókor számára egy digitális könyvtárban megőrizni. Ha ehhez kapcsolódhatnak az iskolák az nagyon fontos lehet, most már eljutott oda a technológia, hogy egy iskola legyen egy hegyetein, legyen egy távoli szigeten elérhető a modern technológiával, nincs elszigetelve már senki, ha térben távol esik is, a modern technológia vívmányainak köszönhetően mégis be tud kapcsolódni az európai oktatás vérkeringésébe. Ehhez azonban olyan működő hálózatok kellenek, amelyek a kis vidéki, elszigetelt helyen lévő iskolákat is bekapcsolják ebbe az európai hálózatba, hogy ők is tényleg a mainstream részévé válhassanak. Ezek az alapvető javaslataink, persze a Schoolnet, az Európai Iskolák Hálózat más területeken is aktív. Az, e, ennyit szerettem volna elmondani röviden, köszönöm. Köszönjük ezt e, Giovanni Biondinak, azt hiszem roppant érdekes volt hallani, ahogy a minisztérium közi hálózat, 30 oktatási minisztériumot és európai iskolák tízezreit, százreit köti össze, és valóban ez a digitális könyvtár nagyon hasznos lehet, mint egy kísérleti projektként, talán majd be is nyújtom ezt a javaslatot a szakbizottságunk tagjai elé, hogy az uniós költségvetésből hogyan tudnánk ezt támogatni. Mint említettem, az Európai Bizottság két főigazgatósága is képviselteti magát, velük folytatjuk a hozzászólók sorát. Mivel kevés az idő, sok mindent hallhattunk már, ezért rövid leszek. A kollégámmal, Roberto Violával ülünk itt, és ez nem véletlen, meghívott bennünket, mind a kettőnket. Azért vagyunk itt, hogy lássuk azt, hogy két különböző dologról van szó, az egyik a kollektivitás, a másik pedig az, hogy hasznosan, pedagógiailag hasznosan használjuk fel a technológiát. Biztosítani kell azt, hogy mindkét aspektust bevonjuk, hogy hatással járjunk. Roberto majd a kollektivitásról fog beszélni, én a pedagógiai aspektusára szeretnék koncentrálni a technológiának. Az egyik, amit figyelembe kell vennünk, az az, hogy milyen gyorsan megy végbe a változás. Tíz évvel ezelőtt a széles sáv csak kezdődött, a Facebook épp hogy megszületett, most pedig már 1,2 milliárd felhasználója van. Tehát valóban csodálatra méltó az, hogy az infrastruktúráink milyen mértékben tudtak igazodni ehhez a változáshoz. Figyelembe kell venni azt is, hogy mennyire nehéz a gyors változásokat végrehajtani, főként az olyan komplex rendszerekben, mint az oktatás. Nagyon megdöbbentő látni azt, hogy a hozzászólók nagy része, főként a finn példát, ha vesszük, arra a következtetésre jutottak, mint mi, hogy a fő kérdés az az, hogy hogyan tudjuk megadni a tanároknak a helyes eszközöket arra, hogy ezeket produktívan, innovatívan használják. Tehát a probléma az az, hogy hogyan tudjuk támogatni a tanárokat. Mielőtt még erről beszélnék, egy dolgot szeretnék kiemelni, ami eddig még nem hangzott el, de szerintem rendkívül fontos akkor, hogyha változást akarunk elérni, főként a technológiában és oktatásban az EU-ban. Nem csak a technológia miatt kell változni, hanem a tudás miensége miatt. És ha megnézzük a tudást jelenleg, akkor nem csak az információ átadásáról van szó, nem csak eh, az információ terjesztéséről van szó, hanem az a hálózatokról, az együttműködésről szól. Ami fontos a jövő szempontjából az az, hogy az együttműködő munka a nagyon összetett hálózatok között, az emberek, az intézmények között egyre fontosabbá válik. Hogyha megnézzük az oktatási intézményeket, az egyetemeket, akkor azt láthatjuk, hogy milyen fajta változásra van szükség. Mert az egyetemeknek rugalmasnak kell lenniük, és képesnek kell lenniük bizonytalan, nehéz körülmények között is működniük. Tehát, ami fontos európai szinten az az, hogy egy modern oktatási rendszert vezessünk be az EU növekedési, munkahelyteremtési programján belül, hogy egy dolgot kérhetnék a szakbizottságoktól, az az, hogy biztosítsák azt, hogy tényleg az oktatás hangjává válnak az Európai Unió jövőbeli stratégiáiban. Ha ezt nem teszik meg, akkor elveszítjük a lehetőséget, és ez nem kötődik a támogatáshoz, és nem lesz majd az oktatás területén semmilyen fajta beleszólás. Nagyon fontos az, hogy az innovációt, a változást erősítsük az oktatásban. Ez egy olyan dolog, ami kritikus pont akkor, hogyha azt akarjuk biztosítani, hogy az oktatás és más szektorok is elveszhessék a technológia előnyeit. Néhány szót hadd szóljak a tanárokról. Hogyha megnézzük azt, hogy mit tudunk a tanárokról, akkor a tanárok két különböző dolgot mondanak. Az egyik az az, hogy mire van szükségük, ezt tudjuk. Tudjuk, hogy a tanárnak két dologra van szükségük. Több támogatásra, hogy a internetes számítógépes képességeket tudják támogatni, illetve azt, hogy hogy saját maguk is fejlődjenek, és azt is tudjuk, hogy a tanárok hogyan látják a saját szakmájukat, ez eléggé megdöbbentő. Az EU-beli tanárok 80%-a nagyon szereti a szakmáját, és mégis 20%-uk úgy vélik, hogy az a társadalom, amelyben élnek, tehát csak 20%-uk ez úgy, hogy a társadalom is becsüli ezt a szakmát. Tehát nagyon fontos az, hogy biztosítsuk azt, hogy a tanárok ne érezzék magukat ennyire magányosnak. Tehát ez nagyon fontos jövő szempontjából. Biztosítani kell azt, hogy az innovációt, a rugalmasságot, a változást el lehessen érni. Mit tehet az Európai Unió? Nos, számos eszközünk van, ezeket már bizonyára ismerik. Az egyik az Erasmus. Hadd hangsúlyozzam, hogy az Erasmus nem csak a mobilitást szolgálja, mindenki erre gondol először, de az Erasmus nagy potenciál rendelkezik a változás szempontjából, hogyha ezt arra használjuk, hogy támogatjuk az innovációt, az, inter, az innovatív pedagógiát, az együttműködés az intézmények között. Ez a lényege az Erasmusnak. Az Erasmus a tagállamokkal együtt fejlesztettük ki, hogy ez megfeleljen az innovatív gyakorlatok igényeinek. Az Erasmuson belül vannak még más eszközök, és van egy online platform, ahol 3000 tanár aktív. Ez nem túlságosan sok, de ez 40 kel teszi ki az európai iskoláknak. Nagyon erős eszköz ez, amelyet sokkal jobban felhasználhatnánk arra, hogy a technológiát előtérbe helyezzük pedagógiai eszközként. Hogyha a tanárokat az Erasmus Pluszon keresztül támogatjuk, és ezt a platformot átalakítjuk egy oktatási portállá, akkor úgy gondolom, hogy ez egy válasz lehet a tanárok számára, hogy jobban használják a technológiát, és tudhatnák azt is, hogy hol találhatóak a minőségi technológiák. Remélhetőleg a parlament támogat majd bennünket ebben az iskola oktatási portál létrehozásában. Szeretném azt is megemlíteni, hogy mi történik az innovációs programjainkkal az oktatásban. Az innováció nagyon divatos szó, de az oktatásban is szükség van az innovációra és pontosan erre gondoltam az együttműködő munka kapcsán, hogyha azt akarjuk, hogy az intézményeink, iskoláink, tanulóink eh, élvezzék eh, a technológia előnyeit, akkor biztosítani kell azt, hogy a tanárok sokkal jobban értsenek a számítógépekhez, az internethez, Ennek mellett emellett támogatni kell a tárgyakat is. Nagyon fontos az, hogy a kompetens humántantárgyakkal, illetve technológiai tantárgyakkal foglalkozó tanárok és, és tanulók együttműködjenek. De úgy gondolom, hogy Roberto mindenről még többet fog majd szólni. Grazie, grazie. Köszönöm szépen az igazgató úrnak. Nagyra becsüljük mindazt, amit elmondott, és ezek a kihívások számunkra is érvényesek. Az innováció nagyon fontos szerepet játszik. Megadom a szót Roberto Viálónak. Madam Chair. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy részt vehetünk ebben a jelenlegi eszmecserében, hiszen az intézmények közötti együttműködés keretében ez egy nagyon fontos lépés, hiszen nagyon fontos témáról van szó. Xavier kollégám valóban a probléma lényegére összpontosított. Nekem inkább csak a kevésbé érdekes részeket hagyta a technológiát. De semmi baj ezzel, kisebbségben is jól érzem magam. Fontos ez a téma is, hiszen egyértelmű, hogy a technológia csak egy eszköz, és továbbra is az kell, hogy maradjon. Az is nyilvánvaló, hogy az iskolákban a változást maga a tanulási folyamatokhoz, hanem pedig a technológia. Ezt mindig észben kell tartanunk. Azonban el tudunk-e képzelni iskolát elektromos áram vagy víz nélkül? Elképzelhető ez. Nos, ahogyan a háztartások esetében itt is azt mondjuk, hogy egy iskola internet hozzáférés nélkül olyan, mint a háztartások áram vagy víz nélkül. Célunk tehát, hogy mindegyik osztálytermet összekapcsoljuk az internettel, és így a változó világ részévé tegyük ezeket az iskolákat. Ez nem egy plusz szolgáltatás, hanem kötelező feladatunk, és ez a nagy különbség a múlthoz képest. Az infrastruktúra rendkívül fontos, és ahogy mondtam, csak egy eszköz, azonban alapvetően fontos, hiszen áram és víz nélkül nem működhet az iskola, szem, iskola sem. Ezért a DG Connect együttműködik más főigazgatóságokkal, és a DJL-kal például minden forrásunkat rendelkezésükre bocsátjuk, egy nagyon fontos vita alakult ki, ennek eredményeképpen konkrét fellépések születtek. Az egyik ilyen az, hogy minden osztálytermet, osztályterem számára internet hozzáférést biztosítsunk. Ezt szisztematikusan tesszük majd, és tisztelt elnök asszony, szívesen beszámolok a parlamentnek ennek a projektnek az előmeneteléről. Nos, egyrészt fontosnak tartjuk azt, a széles sávú technológia legjobbját élvezhessék, tehát minden iskolát a lehető legjobb technológiával kell felszerelni, ez pedig például az ultra széles sávot jelenti, az optikai kábeleket, és így tovább. és így az interaktív világhoz kapcsolódhatnak szimulációk révén, és így tovább. Nagyon fontosnak tartjuk azt is azonban, hogy minden iskolát, iskola számára biztosítsuk az internet hozzáférést, és itt jönnek be a szatelitek, a műholdak. Ahogyan a Schoolnet igazgatója is elmondta, rendkívül fontos, hogy az iskolák egyformán kapcsolódhassanak az internethez, ezért a DJ Connect egyrészt a technológia határait próbáljuk előrébb, kiebb tolni, ugyanakkor az is a feladatunk, hogy minden iskolát kapcsoljunk az internethez. Köszönöm, Árti, hogy megemlítetted a közös együttműködésünket. Szerintem minden európai számára az internet kapcsolatot biztosítani lehet. Az SOA-val, illetve más partnerekkel közösen, közös fellépésben próbáljuk az iskolák számára az internet hozzáférést biztosítani. Ez először egy kísérleti projekt, aztán azonban egy operatív rendszer lesz, vagy rendszerén növi ki magát ami a kísérleti projektet illeti, természetesen a korlátozott, de mégis jelentős lehetőségeinkkel ezt támogatni kívánjuk. Ami azonban az operatív rendszereket illeti, a tagállamok számára hozzáférhetőek a strukturális alapok, a legutóbbi beruházási alap, melynek célja, hogy mindenhová eljuttassuk az internetet. Ezt föl lehet használni majd az iskolák internet hozzáférésének biztosításában. Tehát egyrészt ott van az internethez való kapcsolódás, ez egy alapvető lépés, nem pedig végcél. A második lépés az az osztálytermekben az innováció. Ismét nem arról van szó, hogy a főoktatási céltól eltávolodnánk, de ez is rendkívül fontos, támogatni kell a tanárokat, megfelelő platformokkal felruházni őket, hogy kísérletezhessenek és új tanulási tapasztalatokat szerezhessenek. Az elmúlt öt esztendőben a bizottsági programok megvalósítására 185 milliót szánt a DJ Connect az információs technológiákba, oktatásba, és 52 millió eurót szántunk a jobb emberi tanulást biztosító technológiákra. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok technológiát felkarol ez a program, a virtuális valóság, a játékok, a, a, a mű intelligencia, felha- mesterséges intelligencia felhasználása, ez azt jelenti, hogy a valóságot próbáljuk ö, utánozni, illetve a digitális dimenzióval kiteljesíteni. Mindemellett támogatjuk az emocionális, az érzelmi intelligenciát, ahogyan erről az előző előadók is szóltak. Fontosnak tartjuk, hogy a technológia az emberi tanulási tapasztalatot egészítse ki. Egy nagyon izgalmas világ ez, egy olyan világ, ahol Európa vezető szerepet tölt be, és nagyon remélem, hogy az iskolák segítségével, az iskolai közösségek támogatásával, valamint a kutatási és innovációs programok segítségével valós előrelépés történik majd. Célunk az is, hogy digitális tanulókat, diákokat alakítsunk ki. Itt az a lényeg, hogy egy elektronikus személyazonosítójuk legyen a diákoknak. Ezt a kísérletet próbáljuk most körbejárni, ennek a jogi hátterét. Itt van az elektronikus aláírással kapcsolat, kapcsolatos rendelet, tavaly fogadta el a tanács, illetve a parlament fölmerül az, hogy a közössége lenne ennek az egyik kísérleti alanya. Rövidre fogva, Szeretnék még a digitális készségekről beszélni, ezeket integrálni kell természetesen a minden egyes tantárgyba, témába az iskolai munka során, de nagyon fontos kiemelni valamit. A technológiai világba való belépéshez külön készségekre van szükség, hiszen ezzel kapcsolatban mintegy 1 millió munkahely vár betöltésre, és igazából ez ellentmondás akkor, amikor tudjuk, hogy milyen nagy a fiatalkori munkanélküliség Európában. Ez azt jelenti, hogy a digitális készségekre nagy szükség van. Fontos, hogy a fiatalokat minél gyorsabban felruházzuk digitális készségekkel, és így minél gyorsabban tudjuk majd a fiatalkori munkanők, munkanélküliséget visszaszorítani. Ott van a konnektivitás, a technológia, az oktatás, a digitális készségek, ez a három fő tengely, amelyre összpontosítunk a DJ kal együtt és más főigazgatóságokkal együtt. Nagy öröm számomra az, hogy támogathatjuk a parlamentet ebben a munkában. A következő hónapokban gyakorlati és konkrét fellépésekre számítunk, és a három vagy négy konkrét fellépést fogunk javasolni a következő szévetel alkalmával. Köszönöm. Köszönöm szépen. Prospettive che si aprono dai due interventi mi fa molto piacere che siano così connessi, diciamo, <laughs> le due direzioni, in particolare. Nagyon érdekes perspektívákat vázolt fel, amelyeket persze komolyan veszünk, örülök annak, hogy ennyire szorosan együttműködünk, és hogy ennyire egy ennyire egyformán gondolkodunk, egy elrezzünk, hogy ezt mi felé mondják, tehát úgy érzem, hogy valóban a jövő iskoláját kell képíteni. Tudom, hogy Viandi úrnak el kell mennie, örülök, hogy eddig is itt tudott maradni. A készségek fontos kérdése is felmerült, hát mégiscsak a készségeket találjuk ennek az egész kérdéskörnek a középpontjában. Ugye már az elején említettem az elektronikus személyazonosítót, az elektronikus diákigazolványt, amelyre az Európai Ifjúsági Fórum is javaslatot tett, azt hiszem, hogy ez is nagy előrelépés lehetne. Köszönöm, ezen a ponton a kollégáknak adnám meg a szót, legalábbis aki szót kért. Azt hiszem elmondhatom, hogy ez a mai meghallgatás, ez a mai ülés vagy konferencia, ha úgy tetszik, csak az első lépés egy hosszú úton, de azt is láthatjuk, hogy jó irányban indultunk el. Ígéretes, pozitív eseményként minősíteném eh, ezt mindenképpen. Az eh, Kulturális és Oktatás Ügyi Bizottság mindennek tesz annak érdekében, hogy mindenképpen tovább menjünk ezen az úton. Hát- köszönöm szépen, Szilvia, köszönöm az előadóknak is. Rövid kérdésem eh, lenne for Viola eh, úrnak. Nem csak az összeköttetésről beszélünk, nem csak a technikai kérdésekről beszélünk, hanem a tartalom eh, kérdéséről is, tehát az oktatási tartalmak kérdéséről is, és ehhez kötődik a nyílt oktatási források kérdése is. Konkrét kérdésem a következő. Ön mit gondol a jogi feltételekről az ilyenfajta nyílt oktatási források esetében? Vannak-e jogi előírások, amely az ilyenfajta források felhasználását akadályozzák, és, vannak, és, és szükség van el jogi módosításra. Én itt már kicsit előrejelezném a szerzői joggal összefüggő vitákat, el kell azon gondolkodnunk majd, hogy ezen a területen a szerzői jog sorompóit hogyan állítjuk be, annak érdekében, hogy a digitális időszakban a nyílt oktatási anyagok elérhetőek legyenek. Nem szabad eh, azt eh, elérni, vagy meg kell akadályozni azt, hogy nehogyha az a tanárok ilyen anyagokat felhasználnak, nehogy fél lábbal a börtönbe legyenek. Tehát ezért ez lenne a kérdésem, hogy ő mit gondol ezekről a nyílt oktatási forrásokról. Épp Morgano kolléga, utána pedig a válaszokat hallgassuk meg. Tehát csak röviden, elnök asszony. Questo secondo, seconda parte del nostro incontro molto positiva. Ez a második rész tehát a mai ülésünk második része igen pozitívan rávilágított olyan kérdésekre, amelyek kevésbé politikai jellegűek. Biondi professzor úr beszélt az új technológiákról nagyon helyesen. Technológia mindig volt, ezek azonban egy új generációját jelentik a technológiának, a digitális technológia. Azt hiszem tényleg sokat tehetünk a pedagógus szakma segítésében. Az egyetemek folyamatosan vizsgálják azt, hogy a digitális tartalmat hogyan tudják fejleszteni. Ugyanakkor, ha a mai fiatalok úgy döntenek, hogy mégsem mennek pedagógusnak, akkor az talán a társadalmi elismertség, illetve a pénzügyi eh, elismertség hiánya is. Fontosnak érzem azt, hogy a pedagógusok általában szeretik a munkájukat, mégis megfelelő ismertséget, elismerést nem várhatnak cserébe. A gyerekek jönnek, diákok jönnek, diákok mennek, ez az oktatás természete, ugyanakkor jó lenne, hogyha a pedagógusok maradnának, ebben kell őket segíteni. Második kérdésem kicsit provokatívabb, Ezt a kérdést nem szabad csak kiadási költség oldalról mm, nézni. Talán azt kell megvizsgálnunk, hogy Európa hogyan tud valahogy a jogi kereten is eh, változtatni annak érdekében, hogy ne csak szándéknyilatkozatokról legyen szó, hanem valóban egy működő működtethető, fenntartható rendszerről. Végül egy záró gondolat, konkrét milyen konkrét lépéseket tehetünk, az Európai Bizottság képviselő is beszéltek erről, ugyanakkor fontos, hogy bizonyos kérdéseket már most meg kell oldani, annak érdekem, hogy minél hamarabban megindulhasson ennek a rendszerek működés. Petra Kamer. Csatlakoznék ahhoz, amit Petra Kamer felt is elmondott. Például milyen helyzet a licencekkel, a nyílt oktatási e, terület érdekében, és e, mi lesz a professzionálisan előállított tartalmakkal, hogyan lehet biztosítani azt a jövőben azt, hogy ez szélesebb körben elérhető legyen, és mégis megmaradjon a professzionalitása a minőségi ellenőrzése ennek a tartalomnak. A tanulási tartalommal kapcsolatban, hogyha nincs bizonyos fajta minőség meg, akkor az sokat nem segít. Hallhattuk azt, hogy az internetet gyakran használják arra, hogy mindenfajta információt megszerezzenek. Az, hogy milyen minőségű az információ, azt nem mindig vizsgálják meg, pedig pontosan az oktatás területén fontos az, hogy a tantervnek megfelelően, az igényeknek megfelelően az oktatásnak megfelelően ez biztosítva legyen. Még egy pont. Befektetés a hálózatokba. Nem halljuk a hozzászólót sajnos. Különböző hozzászólókat hallhattunk, akik a műholdas rendszerekről is beszéltek. A széles sáv, a üvegszálas kábelek esetében szó volt arról is, hogy lehetne ezeket kombinálni. Nagyon fontos a technológia semlegesség, főként az oktatás területén, az egyetemek esetében, azért, hogy mindenhol megfelelő legyen a hozzáférés hosszú távon. Persze nem szabad, hogy attól függő legyen minden, hogy milyen cég hol mit kínál, hanem pontosan az oktatás területén kell koncentráltan fellépni. Grazie. Ora darei la parola. Köszönöm. Most pedig kérem, hogy röviden próbáljanak meghívottaink, vendégeink válaszolni a kérdésekre, az, aki úgy érzi, hogy neki szegezték ezt a kérdést. Ki szeretne elsőként? Kezdjük akkor most fordított sorrendben. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. On, on the issues about open education and... Talán kezdeném akkor a szerzőjogi problematikával nem szeretném senkinek elrontani az örömét, a digitális stratégiát majd szerdán mindenki elolvashatja maga. Ezért egy olyan választ kell, hogy adjak, ami lehet, hogy csak részben válaszolja meg a feltett kérdést, de annyit elmondhatok, hogy vizsgáljuk ezt a kérdést. Stakeholders, the stakeholder from uh, the education community really signaled the need of... Megvizsgáltuk azt, hogy a kivételeket hogyan állapítsuk meg, ha szükségünk ilyen kivételekre, másrészt a fontos oktatási anyagokat meg kell védeni, hogyha magáncégek komoly befektetéssel dolgozzák ki ezeket. Ilyenből egyébként bőven van Európában, akik sikeresek világszerte. A különböző oktatási, pedagógiai segédanyagok előállítása van európai világon vezető szerepet játszik. Ez egész ágazat azt várja tőlünk, hogy a szerzői jogvédelem az oktatás pedagógiai tanítási segédanyagokra is vonatkozzon. Fontos, hogy a tanárok se sértsék tudtuk nélkül a szerzőjogi előírásokat. Fontos, hogy bizonyos kivételeket megállapítsunk, amikor ezekre valóban szükség van, de ne gátoljuk a színvonalas agyagok elkészültét. Nem könnyű megtalálni a kettő közt az egyensúlyt, de az Európai Bizottság vizsgálja ezt a kérdést, amint a javaslatunk napvilágot lát, remélhetőleg az Európai Parlament pozitívan fogadja ezt. Majd támogatja ezt a kezdeményezésünket. Persze bármiféle eh, javító szándékú módosítást eh, ebben eh, a tekintetben szívesen látunk. Az infrastruktúrával kapcsolatban a technológia semlegesség lehet az egyetlen helyes út, az az internetes összeköttetés tekintetében is a mm, üvegszeres kábel alapú elérés nem mindenütt megoldható. Hogyha például az iskoláknak van egy hálózata, miért nem használhatna mindenki olyan internetes összekötetés legyen az műhold vagy kábel alapú, amilyet csak akar, aztán utána ezen, ezt követően egymást között összeköttetést tudnak biztosítani, az egész működhet egy felhőalapú virtuális hálózaton keresztül, ezt majd kiadja a költséghatékonyság elemzés. Következő vendégünk, igen, a pénz mindig nehéz kérdés. csodálatos dolog azt mondani, hogy az oktatásra fordított pénz az nem kiadás, hanem befektetés. Ez szépen hangzik ugyanakkor. Nézzük meg Dániát, Japánt. Mind a két helyen nagyon jó eredményeket értek el, csak Japánban fel annyi pénzből valósították meg kvázi ugyanazt. Fontos tudni, hogy mi az, ami működik mi, mit jelent az újító jellegű innovatív ö, oktatás, illetve hogyan lehet hatékonyan elkötni pénzeket ebben az ágazatban, mert az oktatás ö, talán az egyik olyan terület, ahol ö, a valóban sok a mérhető ö, bizonyítékokon alapuló ö, befektetés, beruházás, ugyanakkor sajnálatos módon nem mindig tő, így tő, hozzák meg ezeket a döntéseket. Mi azt mondjuk, hogy az oktatásra költött pénz eh, a társadalom szempontjából nagyon fontos, ugyanakkor eh, az sem elfogadható, hogy az így elköltött pénzek vagy eh, eszközölt beruházások eredményorientáltságának mérését elutasítja a szakma. Egy szóban tehát az Európai Bizottság a munkáját teszem, amikor rámutat arra, hogy mik azok a befektető barát területek, amelyekre a tagállamoknak pénzt kell költeni. Az Európa 2020-as stratégiában pontosan ezt tesszük, és úgy érezzük, hogy az oktatás a gazdasági növekedés és munkahelyteremtés stratégiának szerves részét kell, hogy képezze. Ugyanakkor azt is tudnunk és látnunk kell, hogy az oktatás összes problémáját nem lehet úgy megoldani, hogy pénzt öltünk ebbe. Ugyanakkor láthatjuk, hogy Ausztráliától, Amerikáig, Mexikótól, Kínáig, Dél-Afrikáig a GDP arányos GDP arányosan többet költenek az oktatás ügyre, mint az átlag európai ország. Érdemes elgondolkodni azon, hogy elég figyelmet és fontosságot szentelünk-e az ügynek, főként, hogyha figyelembe vesszük, hogy a jövőnk szempontjából mennyire meghatározó az, hogy az oktatás működik, vagy sem. Köszönöm, igazgató úr. Igen, parancsol, parancsoljon. Igen. Tényleg csak nagyon röviden én is beszélnék az infrastruktúra problémájára, amelyre Ferhelyen asszony beszélt most. Az egyik oka annak, hogy európai gazdag, pont az, hogy sokszínű ez igaz a földrajzi sokszínűségre is, például vannak sík felületek, és vannak nehezen elérhető, például az internetkábelek által nehezen elérhető területek is Európában. A technológia semlegesség nem képezheti akadályát annak, hogy mindenki kapcsolatosan az internethez, hogy elérje azokat az embereket, akiket hagyományos megoldásokkal nehéz vagy túl drága elérni. Köszönöm. Van-e valakinek még mondani valója? szeretnénk mindenkinek akkor köszönetet mondani. Azt hiszem egyetértünk abban, hogy roppant érdekes délután volt ez, valóban stimuláló párbeszéd folyt, főként amikor eh, a digitális stratégiát eh, két napon belül hozza nyilvánosságra az Európai Bizottság, tehát aktuális is volt ez nagyon a prioritásainkat, fontossági sorrendet kell rendbe rakni, helyre tenni az oktatás ügyben is, és itt, az Európai Parlament falai között. Azon belül is a Kulturális és Oktatásügyi Bizottságban is készülnek olyan fontos jelentések, amelyekkel most dolgozunk, amelyek kapcsolódnak ehhez az fontos területhez. Óriási felelősség nyomja vállunkat, hiszen a prioritásokat meg kell majd jeleníteni a új Juncker-féle befektetési csomagban. Jó volt azt hallani az Európai Bizottság főigazgatói igazgatói részéről, hogy komolyan veszik ezt a problémát. Roppant érdekes ötleteket kaptunk a meghívott szakértőktől, mindannyiuknak hálásak vagyunk. Azt hiszem, hogy legalább három dolgot elmondhatunk, ami kiderült a mai délután során. A technológia nem egy egyszeri dolog, nem egy egyszerű változás szükségeltetik az oktatás ügyben, nem, nem csak a berendezésekben, a technológiában, hanem magában az emberekben, a pedagógusokban is pénzt kell fektetnünk, az ő képzésükbe megfelelő készségekkel, tudással, ismeretekkel kell őket ellátnunk annak érdekében, hogy a technológiában erő lehetőségeket kiaknázzuk, meg kell mutatnunk, hogy persze a szubszidaritás, a függetlenség, az önrendelkezés, megmarad az oktatás ügyben, mégis Európa nagyon sokat tehet annak érdekében, hogy különböző platformok segítségével az európai pedagógusokat lássuk ezzel az új tudással. Az innováció, az újítás, az egész iskolai környezet szervezésében nagyon sokat változhat, ehhez azonban a, a hálózatok, az internethez való csatlakozás, az egymással való összeköttetés elengedhetetlen. Nagyon érdekes volt ez az összetevője a ma délutáni eszmecserének. A következő ilyen, amit kiemelnék, az az oktatás és a beruházások, berendezések közötti összefüggés. Joggal mondták azt, hogy színvonalos beruházásokra, befektetésekre van szükség, ugyanakkor van egy minimális összeg, egy, egy mérethatár, ami alatt ez nem nagyon működhet. Éppen ezért egyértelműen jeleznünk kell, hogy ne csak iskolákba, az szigorúan hagyományos értelemben vett oktatásba kell fektetni pénzt, hanem magába a tanár képzésbe, továbbképzésbe, hiszen a tanárok nélkül mindez ö, favatkát sem érhet. Az is elhangzott, hogy Finországban milyen komoly pénzeket fordítanak a tanár továbbképzésre, tanárképzésre, tanár továbbképzésre, ami oda vezetett, hogy nem csak javult a már pedagógusként dolgozók helyzete, és hanem hogy mennyivel vonzóbbá vált a pedagógus pálya a fiatalok számára. Azt hiszem, hogy ez nagyon ígéretes kezdeményezés. Fontosnak tartom azt is, hogy az Európai Unión belül nagyobb kapacitás legyen arra, hogy a diákokat bevonjuk ezekbe a digitális programokba, hogy valóban Európa digitális állampolgáraivá válhassanak. Elhangzott már ez az digitális európai diákigazolvány is, amely azt hiszem valóban egy szimbolikus kezdeményezés lenne. Fontos, hogy ezt a társadalmi megosztottságot, vagy társadalmi szakadékot is valahogy áthidaljuk a diákok között. Petra és felálljuk kollégák említették ezt a kényes kérdést, a nyílt forrás kódú szoftverek elérhetősége és felhasználása az oktatás ügyben. Erről már egy egyébként elég átfogó vitát folytattunk itt a szakbizottságban. A saját hazámból én is ismerek egy konkrét példát. Olaszországban a közelmúltban állapodtak meg a kiadók, hogy digitális könyvtárakat biztosítanak az iskolák számára, országos szinten meghatározott lefektetett kereten belül. Tehát több frontos megközelítésre van szükség. Először is a hozzáférés az ismeretekhez, tudáshoz, információhoz való hozzáférés könnyíteni kell, ebbe be kell vonni a tartalomszolgáltatókat, akik a kiadókat is. Ugyanakkor a nagyon fontos becsatornázza a rendszerbe azt a digitális tartalmat, amit maguk a, pedagógusok és a diákok együtt állítanak elő. Sokkal dinamikusabb egyébként ez ma már régebben volt. Ennyiben tudom azt hiszem összefoglalni a mai délutánt nagyon köszönöm mindenkinek, aki megtisztelt bennünket jelenlétével és figyelmével, kérdésekkel, válaszokkal. Biztos vagyok benne, hogy szakértőink is hallottak érdekeseket egymástól. Mielőtt lezárom ezt a részét a szakbizottság ülésének, az elején három napi rendi pontot átugrottunk, amikre most visszatérnék. Először is a napi rendi napirend tervezet elfogadása az egyik, azt hiszem, hogy ezt eh, expost is elfogadottnak tekinthetjük. A másik a jegyzőkönyv, korábbi ülések jegyzőkönyve, ahogy látom senkinek nincs ezzel kapcsolatban ellenvetése, akkor ezeket is elfogadottnak tekinthetjük, illetve az márciusban Spanyolországban járt a szakbizottságunk ezzel kapcsolatos beszámolót is elfogadjuk. Jó, akkor ezeket is proforma lezártuk. Köszönöm szépen, még egyszerre mindenkinek és most pedig a zárt üléssel folytatjuk, koordinátori üléssel, akinek nem kell itt lennie, az kérem, hogy hagyja a termet csendben, és rendezett tömött sorokban.